Diamo inizio alla nostra commissione. Elkezdjük a szakbizottsági ülést, kérem foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Prego di prendere posto. No, it doesn't work.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 Eh, napirend tervezet elfogadása, ha nincsenek megjegyzések, eh, akkor elfogadottnak tekintem. Az előző ülés jegyzőkönyvének az elfogadása, október 26-a 27 ei hogyha nincs megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintem ezeket is, rendben van. Üdvözlök mindenkit! Kedves kollégák! Elkezdjük ezt a nagyon fontos műhelyt, a fiatal gazdálkodók helyzete az Európai Unióban. Úgy döntöttünk, hogy a fiatal gazdálkodókra szánunk egy munkaértekezletet, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos téma a, a kap reform keretében. Egész Európában szembesülünk annak veszélyével, hogy előregszik az európai vidék lakossága. Nagyon sok mezőgazdasági dolgozó eh, rámutatta arra, hogy csak a gazdák 6%-a fiatalabb 35 évnél. 4,5 millió gazdálkodó az elkövetkező 10 évben nyugdíjba vonul. Nagyon sok jelentésben, a Veraldi jelentés a fiatal gazdálkodókról, aztán George Lyon jelentés a 2013-as utáni időszakról szóló jelentésében rámutatott arra, hogy szükség van olyan intézkedésekre, amelyek támogatják a fiatalokat a mezőgazdaságban főleg leteplepedési díjakat, aztán kamat támogatásokat, illetve kölcsönöket támogató intézkedések. Örülünk annak, hogy a bizottság mostani jelentése a 2020-as agrárpolitikáról rámutat arra, hogy szükség van arra, hogy külön foglalkozunk a fiatal gazdálkodók igényeivel, azok, akik most kezdik el a gazdálkodói munkát, és reméljük, hogy ezeket minél hamarabb a gyakorlatban alkalmazzák. A mai munkaértekezletet eh, értekezletre két szakértőt hívtunk meg, Aldona Zavoiszka asszonyt a Varsói Egyetemről, üdvözlöm asszonyom, a bizottság nevében is, a magam és a bizottság nevében is. Sajnos Mark Shacksmith a Newcastle University-ről ő nem tudott eljönni a rossz időjárási körülmények miatt. Sajnáljuk, mert láttam, hogy egyes kollégák is hiányoznak, akik jelezték, hogy itt lesznek. Nem sikerült nekik eljutniuk Brüsszelbe a rossz időjárási körülmények miatt. Üdvözlöm a Szézsa nak a e, tagjait, akik itt vannak, az elnök és a e, igazgatóság, a vezetőségi tagokat. Átadom a szót a asszonynak, majd utána átadom a szót a vitára, és Boris Blákonnak adom meg a szót a szér. Zavojszka asszony, megadom a szót, parancsoljon.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 most már működik, tessék parancsoljon. E, panie Przewodniczący, Szanowni Panowie mm, i Panie Europosłowie. Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, tisztelt fiatal gazdálkodók, minden jelenlévőt szeretettel köszöntök. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszámolhatok a jelentésem eredményeiről. A belső piaci strukturális kohéziós politika főigazgatóság megbízásából készítettem el ezt a jelentést arról, hogy mi a fiatal gazdálkodók helyzete az Európai Unióban, és hogyan lehetne javítani a fiatal gazdák helyzetén. El kell, hogy mondjam, hogy nagyon megtisztelt nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek. Ugyanis az interneten nyomon követtem a közelmúlt beli vitákat, eszmecseréket a mezőgazdaság területén folyó vitákat, és a az új tagállamok több ízben felhívták a figyelmet olyan problémákra, amelyek a 2004-ben vagy azután az EU-hoz csatlakozó, csatlakozó tagállamokra különösen jellemzők. Az EU tagság a hazám számára egyrészt azt jelenti, hogy az egész társadalom számos kihívással néz szemben, ugyanakkor nagyon sok a lehetőség az előrelépésre, különösen a fiatalok, és azon belül is konkrétan a fiatal gazdálkodók számára. A lengyel gazdák példájával élve azt kell, hogy mondjam, hogy mielőtt Lengyelország csatlakozott az EU-hoz, nem kaptak a mezőgazdasági termelők olyan sok támogatást, mint a csatlakozás óta. És bár én tulajdonképpen nem felelek meg egy kritériumnak sem a nem vagyok tehát fiatal gazdálkodó az EU által megalapított kritériumok szerint, de azért nagyon jól ismerem a fiatal gazdák helyzetét, és sokat foglalkozom azokkal is, akik esetleg fontolgatják, hogy mezőgazdaságból próbálnak megélni, és elkezdenek gazdálkodni, akár hátrányos helyzetű vidéki, vidéken is, vagy területeken is. Az előadásom elején néhány statisztikai adat tapasztalattal szeretném megismertetni önöket. Általában azt gondolnánk, hogy a fiatalok szerepe a mezőgazdaságban, és az, ahogyan mi kicsit akályosan figyeljük azt, hogy vajon meg, vajon elég fiatal gazdálkodó kezdte el mezőgazdasági tevékenységben, most azt kell, hogy mondom, hogyha aggódunk, akkor jogosak az aggodalmak, ugyanis nagyon sokan felhagynak a gazdálkodással és a városokba költöznek. Egy kollégám, aki sajnos nem tudott eljönni, elsősorban fiatal gazdák helyzetével foglalkozott, és nagyon hasonló következtetéseket vont le, mint én. A statisztikai adatok is általában igazolják azt, hogy a társadalom, és különösen a társadalomnak az a rétege, az a, azok a csoport, az, az a csoportja, amelyek mezőgazdaságiban tevékenykednek, vagy egy birtokkal, termőfölddel rendelkeznek. Nos, egyre kisebb számban, egyre kevesebben vannak, különösen a fiatalok száma csökken, egyre kevesebben egyre kevesebb fiatal tartozik a mezőgazdasági termelők közé, mert nagyon sokan közülük a városokba költöznek. 2007-ben az Európai Unióban körülbelül 233 olyan fiatal gazda volt, 233 ezer volt, akik rendelkeztek valamilyen mezőgazdasági birtokkal arányszámban csak 6 a gazdálkodók 6%-a volt 35 évesnél fiatalabb 2007-ben, 34%-uk pedig legalább 65 éves volt. A helyzet egy kicsit talán jobb, hogyha azt nézzük meg, hogy milyen a fiatal gazdák aránya a föld használat tekintetében. Tehát itt 2007-ben az összes, az EU teljes földterületének 8,6%-a volt fiatal gazdák eh, birtokában. Én egy elég rövid időszakot elemeztem, 2004-től 2007-ig terjedő időszakot, de azért azt megállapíthatjuk, hogy ez alatt a négy éves időszak alatt drámai módon csökkent a fiatal föld sok vagy birtok tulajdonosok száma és aránya. Ha az EU 27 tagállamát nézzük, akkor négy év alatt 36%-os volt ez a csökkenés. A 15 régi tagállamban kisebb volt ez a visszaesés, és itt ugyanis csak 30%-kal csökkent a fiatal gazdák aránya ebben a négy éves időszakban. Viszont a legidősebb földhasználók vagy földtulajdonosoknak, és azt mondom, hogy a legidősebb, akkor az a 65 év vagy a fölöttieket jelenti, mindösszesen 1%-a vonult vissza a mezőgazdasági tevékenységtől. Ez a dinamizmus a régi tagállamokban kicsit jobb volt, 2,6% eh, vonult vissza ebben a kategóriában. Az a slide, amit most látnak a kivetítőn, trendeket, tendenciákat eh, vázol fel. Megint csak 2003 és 2007 közötti időszakban. Itt is azt eh, látjuk, hogy jelentős a csökkenés a 35 évnél fiatalabb, illetve a 65-nél idősebbek kategóriájában. Itt, ha kék vonalat látják, akkor kitetszik az ábrából, hogy a legnagyobb csökkenés 66 százalék Cipruson volt megfigyelhető. Ész, Észországban 64 kal Romániában is jelentős mértékben 57 százalékban csökkent a fiatal gazdálkodók aránya. A diagramon sok országot tüntet, tüntettük fel. Bulgáriában, Hollandiában, Litvániában, Portugáliában és Németországban volt még elég rossz a helyzet. Másrészt vannak olyan országok is, ahol ezek az arányok sokkal kedvezőbbek. Szlovénia, Görögország, Svédország, és például a Cseh köztársaság tartoznak ezen tagállamok közé. Ezen a térképen, amely egyébként a, a, az Eurostat által készített térkép, azt eh, látjuk, hogy 2007-ben eh, a mezőgazdasági termelők hány százaléka volt 35 évesnél eh, fiatalabb. 2007-ben a fiatal gazdák egy harmadát a 15 régi tagállam adta. Tehát 33 százalék esik a, mond a régi tagállamokra. 45 százalék jut azokra az országokra, amelyek 2004-ben csatlakoztak az EU-hoz, és 22 százaléka a fiatal föld tulajdonosoknak a két legújabb tagállamból, azaz Romániából és Bulgáriában található. Hogyha megnézzük az összes mezőgazdasági birtokon belüli arányszámokat, akkor azt mondhatjuk, hogy például az én hazám, Lengyelország 2007-ben még elég jó struktúrával rendelkezett, ezzel a 2,3%-kal, tehát az összes felhasználón belül 12 százalék, 12,3 volt a fiatal gazda. Itt látjuk, hogy még viszonylag jó volt a helyzet a Csehköztársaságban, Ausztriában, és azután a másik oldalon, a jobb oldali oszlopban látják azokat az országokat, például Portugáliát, Ciprust, vagy az Egyesült Királyságot, vagy Olaszországot, ahol ez az arányszám már nagyon alacsony ahol csak 2-3 mm, százalék a, a mezőgazdasági termelőknek a 30 évnél fiatalabb, fiatal gazda. Ugyanezeket az arányszámokat látjuk itt is, 2003-ban és 2007-ben a sárga oszlop a 2003-as adat, a kicsit kevésbé jól látható a 2007-es adatszám, ami nagyon jól szemlélteti az ebben a négy éves időszakban bekövetkezett csökkenést. Azt is látjuk, hogy elég nagy azoknak az aránya, az idős gazdáknak az aránya, akiknek tulajdonképpen már nyugdíjba kellene menni, vagy vissza kellene vonulniuk. 65 éves korban általában az emberek nyugdíjba vonulnak a legtöbb EU tagállamban, legalábbis férfiak esetében ez a nyugdíjkorhatár 65 év. A mezőgazdaságban azonban más a helyzet eh, hiszen 4,5 eh, millióan azok közül, akiket az életkora már úgymond arra determinálja, hogy elkezdjék nyugdíjas eh, éveiket, nos, még mindig aktív és dolgozik a mezőgazdaságban. Tehát 4,5 millió idős gazdát találunk, és kevesebb, mint 400 ezer a, a fiatal gazda. Bulgáriában, Romániában, Olaszországban, vagy Litvániában pedig 40 százalék eh, azon időseknek az aránya, akiket, eh, akiknek tulajdonképpen már nyugdíjba kellene vonulniuk. Tehát a 65 évesek vagy annál idősebbeknek ilyen hatalmas nagy az aránya az összes gazdán belül. Egy nagyon gyakran idézett szám, amikor az életkorról beszélünk, az az 35 évesnél fiatalabb, illetve 65 évesnél idősebb gazdák aránya százra vetítve. Tehát ebben a két, ezen a két ábrán két nagyon érdekes megfigyelés ötlik a szemünkbe. Hogyha 2003-ban még több olyan ország volt, mint Németország, Finnország, Ausztria vagy Lengyelország, amelyekben a fiatal gazdák aránya nagyobb volt, mint az időseké. Például Németországban 2003-ban minden 100 idős gazdára 204 fiatal gazda esett. 2007-ben viszont már nagyon jelentős mértékben romlott ez az arányszám. Németország második helyre szorult 2007-ben, itt ugye 2003-ban még 204 fiatal gazda jutott 100 idősre, 2007-ben pedig már csak 103. Szeretném még felhívni a figyelmüket egy olyan dologra, amit gyakran annak idekében hangsúlyoznak ki, vagy emlegetnek fel, hogy meg lehessen magyarázni azt, hogy miért vannak nehezebb helyzetben a fiatal gazdák, mint az idősebbek. Sokszor azonban figyelmen kívül hagyunk nagyon fontos tényezőket. Általánosságban a fiatal gazdák nagyobb területen gazdálkodnak, ami arra utal, hogy a fiatal gazdák csoportjában, tehát a birtok méret egyszerűen nagyobb. Általánosságban tehát az a tendencia, hogy a fiatal gazdák hogyha például megörökölik a földet a szüleiktől, akkor kezdenek gazdálkodásba, hogyha ez a földterület elég nagy ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy érdemes ezzel a tevékenységgel foglalkozni. Ha túl kicsi a föld, amit örökölnek, akkor viszont inkább a városokba költöznek a fiatalok. Hát, Hogyha megnézzük az átlag birtok méretet, amely fiatal, amelyen fiatalok gazdálkodnak, itt megint csak nem értek egyet több publikáció következtetéseivel, melyek szerint a fiatalok azért gazdálkodnak rendszerint kisebb területen, mert nincs elég pénzük ahhoz, hogy terjeszkedjenek, vagy növeljék a földterületet, új földeket vásároljanak. Szerintem, hogyha megnézzük az átlag birtok területet, akkor a fiatal gazdák tulajdonában lévő birtok méret nagyobb, mint az országos átlag. Megint csak, hogyha a 15 régi tagállam adatait nézzük, ott azt látjuk, hogy egy fiatal gazda átlagosan 34 hektáron gazdálkodik, miközben az országos átlag 25 hektár, tehát az átlag birtokméret 25 hektár. A 15 végi tagállamban, tehát igazából nincs probléma azzal, nem, nem túl kicsi birtokon gazdálkodnak a fiatalok. Az új tagállamokban viszont pont ennek az ellenkezője a helyzet, hanem is mindegyik új tagállamban, de a legtöbben. Hogyha mondjuk az átlag birtok méret 22 hektár lenne, akkor a fiatal gazdák tulajdonában lévő birtok, általános, átlagos birtok méret csak 17 hektár a legtöbb új tagállamban. Azt mondhatjuk tehát, hogy az EU-ban a fiatal gazdák tulajdonában vagy viszonylag nagy, vagy viszonylag kicsi birtokok vannak. Néhány országban ez a helyzet, de azért azt nem mondhatjuk, hogy minden EU tagállamban. Dánia, Finnország, Luxemburg, Észtország, Portugália például olyan országok, ahol jellemzően nagyobb a birtok méret. Ugye ezek az országok a régi 15 tagállamhoz tartoznak, Észtország kivételével. Ugye Észtország új tagállam, de egyedüli új tagállamként van ebben a csoportban. Viszont a legtöbb új tagállamban eh, néhány kivételtől eltekintve ennek az ellenkezője a helyzet. A fiatal gazdák eh, eh, tulajdonában kisebb birtokok vannak jellemzően, az Egyesült Királyságban és Németországban is, eh, de a legtöbb ország ebben a csoportban az új tagállamok közül való. Nézzük meg, hogy milyen támogatást ad az EU fiatal gazdáknak? Már évek óta különböző támogatási formák, rendszerek eh, működnek eh, az Európai Unióban, vannak állami támogatások is, és EU-s eh, e támogatások is, közvetlen vagy közvetett módon folyósítják ezeket a támogatásokat. És el kell ismerjem azt, hogy annak ellenére, hogy az új tagállamok beli képviselők sokszor elpanaszolják azt, hogy számos diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés éri a termelőket az új tagállamokban. Azért azt is látnunk kell, hogy korábban, például Lengyelországban soha nem kaptak annyi támogatást a termelők, mint amióta a hazám csatlakozott az Európai Unióhoz. Persze mindenki minél több támogatást szeretne, és ugyanolyan mértékű támogatást szeretnének kapni az új tagállamok gazdái, mint amit a régi tagállamok gazdái megkapnak. Itt valóban van meg, hátrányos megkülönböztetés és aránytalanságok, és fontos lenne, hogy ezek megszűnjenek. Nos, a következő kérdés az, hogy az EU mindez idáig hogyan járult hozzá ahhoz, hogy több fiatal vágjon bele a gazdálkodásba úgy tudom, hogy azt is elvárják tőlem, hogy javaslatokat is tegyek, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy vidéken élő fiatalok ezt az életpályát, ezt a karriert válasszák, hogy maradjanak ott helyben, és mezőgazdasági termeléssel foglalkozzanak. Pont tegnap egy pódiumvitát folytattam le a hallgatóimmal, és a városi hallgatóimat megkérdeztem, hogy mit várnának el az EU Ukrajnától, vagy a, vagy a Lengyelországtól mit kellene, hogy kapjanak ahhoz, hogy vidékre költözenek, és ott elkezdjenek valami mezőgazdasági tevékenységet. Többen nevettek erre a felvetésre, de azért néhányan válaszoltak is azt mondták, hogy pénzzel nem lehetne őket rávenni arra, hogy vidékre költözzenek. Megkérdeztem, hogy miért. Mire a válasz az volt, hogy a városban magas az élet persze voltak különbségek közöttük, de általában magas volt az életszínvonaluk, és vidéken élve alatt csökkenne az életszínvonalom, mondták többen. Egy másik válasz az volt, hogy azért nem mennék vidékre gazdálkodni, mert nagyon nehéz ez a munka bár megpróbáltuk elmagyarázni, hogy ma már nem annyira fizikai munkáról van szó, ha valaki agráriumban dolgozik, de mégis szinte senki nem mondta azt, hogy hajlandó lenne vidékre költözni és elkezdeni gazdálkozni. Megkérdeztem azt is, hogy milyen jövedelemek kellene kecsegtetnie a mezőgazdaságból való a mezőgazdasági tevékenységnek ahhoz, hogy gazdálkodni akarjanak. Nos, az az összeg, amit mondtak, az 15 ezer zlotyi volt, ami ötszöröse a lengyel átlag fizetésnek. Milyen következtetéseket tudunk levonni az eddig elmondottak alapján? A jelentésben, amit készített, tettem, megpróbálok konklúziókat levonni, és Chuck Smith professzorral együtt mind úgy gondoljuk, hogy a fiatalok számára nagyon fontos például a pénz, de nem a legfontosabb a leglényegesebb eh, szempont, a prioritás a fiatalok számára inkább az, hogy milyen az élet minőség, az élet színvonaluk, hogy a barátai közelében tudnak-e maradni, hogy meg tudják-e valósítani a vágyaikat, az elképzeléseiket, hogy befuthatják e azt a karriert, amire vágynak. Tehát ezek a szempontok, ezek a tényezők nagyon fontosak a fiatalok számára, talán fontosabb, mint a pénz és a lehetséges jövedelem. Három programra koncentráltunk, amelyek tulajdonképpen össze is függnek, függenek ezzel a kérdéssel. Vannak bizonyos elvárások. A három program közül, három vidékfejlesztési program közül az egyik az első tengelynek nevezett eh, program, aminek a célja az eh, agrárium versenyképességének a javítása, az emberi potenciál javítása, ismeretszerzés eh, elősegítése. Itt a 112-es intézkedés címzetjei a fiatal gazdák, azután a 113-as számú intézkedés a akkor kedvezményes nyugdíjazásról szól. Nos, ennek kapcsán, ugye Lengyelországban korábban nagyon népszerű volt ez a korkedvezményes nyugdíj, különösen a gazdák körében, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a program nem vált igazán népszerűvé Lengyelországban. Miért? Lengyelországban viszonylag keveset, 50 ezer zlotyit fizettek ezeknek a gazdáknak mm, támogatásként. Nos, ezzel a projekttel megkapták azt a lehetőséget a gazdák, hogy korán nyugdíjba menjenek. Talán a két tervet, a két projektet valahogyan össze kéne kombinálni egyetlen projekté. Tehát elképzelhető, hogy például a korai nyugdíjba menetellel kéne valamit kezdeni. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor Lengyelországban tízszeres, tízszeresére emelkedett azoknak a száma, akik korán nyugdíjba kívántak vonulni. Aztán a szakmai képzés, illetve a tájékoztatás, az úgynevezett 111-es intézkedés is ide sorolható. Vannak egyéb kérdések is, amelyek nagyon fontosak. Gyakran a fiatalok nem tekintik a mezőgazdasági termelést fontos prioritásnak. Számukra a leglényegesebb döntési, döntési lehetőség az, hogy milyen az életszínvonal vidéken. Tehát csak akkor választanák ezt a lehetőséget, hogy vidéken gazdálkodnak, hogy az életminőségük hasonlatos lenne a városi életminőséghez. Tehát azt szeretnék a fiatalok, hogy jobb lenne, hogyha jobb lenne a vidékiek életminősége, de nem akármilyen javulást szeretnének, hanem egész egyszerűen azt, hogy ugyanolyanok legyenek a körülmények, mint a városban. Tehát a fiatalok többre vágynak. Aztán ott van a szolgáltatások kérdése, a mezőgazdasági szolgáltatások kérdése. Ez is megjelenik a brit tanulmányokban. Jelenleg gondot jelentenek a betegségek, a depresszió, a különböző mentális megbetegedések. Elég nagy ezek aránya vidéken nem tudom, hogy a bizottság, illetve a parlament ezzel kapcsolatban átgondolta-e már a kapot, de lehet, hogy a fiatal gazdák esetében is szükség van egyfajta ilyen ellenőrzése, hogy megnézzük, hogyan áll az egészségük. Egyébként a vidékiek esetében minden alkalommal, minden esetben meg kell nézni a szolgáltatások minőségét, tehát nem csak a gazdák esetében. Hogyha az ember hogy azt akarjuk, hogy az emberek letelepedjenek vidéken, akkor jobb szolgáltatásokat kell megvalósítani. Aztán líder. Itt egy dolgot hangsúlyozok ki, a helyi akciócsoportok működtetését, a különböző készségek elsajátítását, animáció. Ami az animációt illeti, sokkal aktívabbaknak kéne lenni a helybérieknek. Egyéb EU intézkedések, ugye? Létezik a fiatal gazdák tanácsa, amely nagyon sok jelentést fogalmaz meg, és sokszor azt, szok, azt mondják a fiatal gazdák, hogy többet szeretnének. Az EU-s fiatal gazdák nem kapnak megfelelő figyelmet. Hogyha ezeket a projekteket kizárólag rájuk éleznénk ki, és sokszor itt önkéntes programokról van szó, illetve voltak olyan projektek, amelyeket végül nem is fogadtak el, az mindenképpen jót tenne. A fiatalok, a fiatal gazdák letelepedését célzó projekt például nem került elfogadásra a nemzeti programok között. Máltán, Hollandiában, Szlovákiában és sok német tartományban ezeket a projekteket nem valósították meg. Vagy Velcben sem. Írországban és Lettországban felfüggesztették ezt az intézkedést, tehát a fiatalok vidék, fiatal gazdák fiatal letelép, vidéki letelepedésével kapcsolatos példát. Aztán van 17 olyan tagállam, ezekre most nem utalok egyenként, itt elolvashatják a dián, nem fontolta meg az, a korai nyugdíjba vonulás lehetőségét. Írországban pedig ezt felfüggesztették. Ami a szakmai képzést, illetve a tájékoztatást illeti, 111-es intézkedés, itt az összes tagállam használja ezt, él ezzel, de nem az összes régió. Vannak német régiók, tartományok, amelyek nem élnek ezzel a projekttel, és az átlagos Az átlagos támogatás egyesek szerint 1,1%, más pedig három, mások szerint 3,3% az egyes tengelyből. A következő dia nehezen olvasható, az alapok szétosztása vagy megosztása, hogyan segítünk a fiatal gazdákon. Az első tengely 10%-át láthatjuk itt. Az első tengely esetében, vagy fordítva, nem is tudom, mondja a hozzászóló. Nos, hogyha vannak kérdéseik, akkor utána szívesen válaszolok ezekre. Most pedig egészen röviden arról fogok beszélni, hogy mit is lehetne tenni annak érdekében, hogy vidékre vonzuk a fiatal gazdákat. Milyen kihívásaink vannak. Azt hiszem hálásak lehetünk az Európai Bizottságnak, illetve a parlamenti, európai parlamenti képviselőknek és lobbistáknak. Azért, mert olyan sok új eszközzel álltak elő. Sok tagállamban ezek az eszközök nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy javuljon a vidéki helyzet, tehát a népességet, a lakosságot a vidékre vonzák, és sokszor ezek a vidéken letelepedő gazdálkodásba fognak. Fölmerül a kérdés, hogy mit tehetünk, amikor egy problémával állunk szemben, szerintem mindig új eszközöket kell kialakítani. Úgy gondolom, hogy még mindig vannak bizonyos akadályok bizonyos csoportok előtt, nem tudom, hogy általános megoldás létezik-e. Ezzel kapcsolatban nincs sok tapasztalatom, nem vagyok politikus, és egy elég tág terület ez. De nem szabad elfelejtenünk a hatástanulmányokat és hasonló kérdéseket. Csak úgy megemlítem ezeket a dolgokat. Nos, nézzük ezeket az akadályokat. Sokszor éppen a fiatalok hivatkoznak erre, a tőkéhez való hozzáférés nehézsége, illetve a termőföldhöz való hozzáférés nehézsége merül fel. Ugye az öröklés egyfajta lehetőség, tehát hogy egy generációra másikra öröklődik a, a földtulajdon, ez gyakori megoldás Lengyelországban és Görögországban, de máshol ez nem olyan népszerű. Egyébként Görögországban és Lengyelországban is gond az, hogy ha a gazdáknak nincs utóda, akkor nem kívánják idegenekre örökül hagyni, vagy átadni a, a termőföldet. Arra várnak, hogy megnövekszik majd a termőföld értéke, és eladván a földterületet meggazdagodva, akár építkezhetnek is. Ezzel kapcsolatban nincs megfelelő adatmennyiségünk, az Eurostatot, illetve más adatbázisokat megnéztem, de nincs arról statisztika, hogy a tagállamokban vagy az EU-ban hányan kezdtek gazdálkodásba, és arról sincs statisztika vagy adat, hogy évente mekkora földterület mennyiséget örökölnek a gazdák gyermekei. Vagy ezzel kapcsolatban az EU-s projektekről sincs komolyabb adatbázis. A családi gazdák, gazdálkodás esetében, tehát olyan országokban, ahol a családi gazdálkodás a jellemző minta, nem igazán bízom abban, hogy az EU-s projektek arra ösztönöznék a gazdákat, hogy idegeneknek adják el a földterületet. Tehát ilyen típusú ösztönzőkre lenne szükség, hogy ne féljenek a gazdák attól, hogy másoknak adják el a földet. Lengyelországban és talán más tagállamokban is felmerül az a probléma, hogy hogyan, hogy mi lesz a jövője ennek a, ennek a két projektnek, tehát a ö, korai nyugdíjba menetelnek, nyugdíjba vonulásnak, illetve a fiatalok ösztönzésének. Én úgy gondolom, hogy nem minden esetben van erre szükség, de Lengyelország és Görögország esetében igenis indokolt lenne ez, igenis végre kéne hajtani ezt a két programot, de ezt érdemes együttesen tenni. Még egy elgondolás. Olyan programokat kéne létrehozni, amelyeket kifejezetten az idősebb gazdákra találunk ki. Például egy megtakarítási program az idősebb gazdáknak. Ez alapján a későbbi időkre, végnapjaikra az idősebb gazdák spórolhatnának. Elképzelhető az is, hogy ezen megtakarításokat valamilyen módon pozitívabban lehetne kezelni. Tehát ha mondjuk ezen 50 éven feletti gazdák eladják a földtulajdonukat, akkor megmaradna a megtakarításuk de hát ennek ugye feltétele lenne az, hogy eladják a földterületet. Más tagállamokban gondot jelent a földterület eladása, hiszen ez nagyon komos, komoly illetékkel jár, illetve a közjegyzőnek is nagyon sokat kell eh, kifizetniük, tehát alapvetően a bürokratikus akadályok és ezeknek a pénzügyi vonatkozásai jelentenek gondok, itt is talán érdemes lenne támogatást nyújtani. Lehet, hogy nem EU-s szinten, de mégis valahogyan meg kéne ezt tudni oldani. Még egy akadályra hivatkozunk gyakran, ez a tőkéhez való hozzáférés nehézsége. Végzettségemre, végzettségemre tekintve közgazdász vagyok, és elég liberális tehát, hogyha állami támogatással kapcsolat, tehát az állami támogatással kapcsolatban általában próbálom a dolgokat minimalizálni, de kifizetéseknél úgy gondolom, hogy ezek bizonyos szempontból megkötik a gazdák kezét. Tehát, hogyha valaki mondjuk hitelt vesz fel, akkor nyilvánvalóan előbb-utóbb vissza kell téríteni, vissza kell fizetni. Ez kötelezi őket arra, hogy a tőkéjüket észszerűen használják fel. Hogyha mondjuk a hatóságoktól 1 millió eurót kapok, akkor soha senki nem fogja azt ellenőrizni, hogy mire adok ki pénzt, és eléggé valószínű, hogy elherdálom ezt a pénzt. Hogyha viszont hitelt veszek fel, akkor ez mindenképpen kényszerít engem arra, hogy okosan költsem el a pénzt. A kedvezményes hitelek állami kompetenciába tartoznak. Itt a de minimis szabály érvényesül, tehát minden tagállamnak megvan a saját szabályrendszer az, arról, hogy milyen feltételek mellett lehet a fiatal gazdáknak kedvezményes hitelt adni. Nagyon nehéz teljesíteni egyébként ezeket a feltételeket, hiszen például a földterület nagysága is meghatározó. Nem egyszerű tehát ehhez, ezekhez a hitelekhez hozzájutni. Nagyon sok bank van az EU-ban, tehát nem mondom azt, hogy egy új bankot hozzunk létre, de egy új támogatási programot talán érdemes lenne felállítani, amelynek nagy lenne a tőke ereje, és így lehetne támogatni a fiatalokat. A diákjaimnak van egy ötlet ezzel kapcsolatban, Például adóbevételekből létre lehetne hozni egy olyan intézményt, amelynek nagy lenne a hatalmas tőkét halmozna fel, és ez az intézmény a tagállamoknak folytonosítana hiteleket, nyilván valamiféle szabályok, feltételek szerint. Például, hogyha egy ifjú gazda hitelt vesz fel, vagy egy jövő, jövendőbeli gazdahitelt vesz fel, akkor ha mégis felhagyna a tevékenységgel, a gazdálkodó tevékenységgel, akkor vissza kell fizetnie a, vissza kell fizetnie ezt a, ezt a kölcsönt. Elnök úr, van még néhány percem? Akkor folytatnám. A keleti országok esetében gondot jelent a különböző eszközökhöz, szerszámokhoz, felszerelések való hozzáférés. Lengyelországban léteznek a termelő szövetkezetek, vagy léteztek, gyakorlatilag a különböző mezőgazdasági gépeket lehetett leasingelni, vagy bérelni, azoknak volt ez jó, akiknek nem volt elég pénzük arra, hogy megvásárolják ezeket a gépeket. Fiatalok esetében ez sokszor jellemző. Tehát bérelniük kell a mezőgazdasági gépeket, vagy pedig kölcsönt kell fölvenniük, hogy megvásárolhassák ezeket. Ilyen típusú támogatásokra is szükség lehet, tehát a, takar, a, tehát a termelő szövetkezeteket lehetne ilyen módon segíteni. Aztán a kockázat kérdése is felmerül. Megnéztem azt, hogy angolul milyen vitafórumok léteznek ebben a témában, a fiatalok körében. Sok weboldalt megnéztem, de sajnos nem minden volt angolul. A webem található információ, ha nem angolul van, akkor elég nehéz ezt elemezni. Tehát ezeket a vitafórumokat megnéztem, és a fiatalok véleménye sokszor az, hogy a kockázat megakadályozza őket abban, hogy, vállal, hogy gazdaságba, gazdálkodásba kezdjenek. Ide tartoznak például a kockázat alá az aszályok, a, mezők, a, a, a különböző katasztrófák. és ezért van szükség a tagállamokban különböző biztosítási rendszerekre, például mezőgazdasági termelés esetén. Ilyet eddig csak Spanyolországban és Franciaországban láttam. Ezen két tagállamban az, az ö, biztosítási politikában bizonyos előnyöket élveztek a fiatalok, tehát 50%-át állták csak a költségeknek a fiatalok, 50%-át pedig a hatóságok. Két ilyen tagállamot találtam, más olyan tagállamra nem leltem, ahol előnyöket élveznének a, bizton, a, a biztosítási politikában a fiatal gazdák. A kap nem vonatkozik mezőgazdasági biztosításokra. Úgy vélem, hogy a jövőben a tagállami kormányokat kell támogatnunk, és arra kéne valahogy őket ösztökélnünk, hogy a fiatalok számára, fiatal gazdák számára hozzák létre ezeket a biztosítási elképzeléseket. A fiatalok gyakran mondják azt, hogy, hogy, hogy sokkal liberálisabb határidőket kell megszabni a, a fiataloknak biztosítási kérdésekben. Előnyöket kell számokra biztosítani. Tehát például a bankoknál a lejárat határideje után is lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy befizetést tegyenek. Tehát a határidő meghosszabbítást, meghosszabbítását kell lehetővé tenni. Nos, a fiatalok helyzete kicsit más, mint az idősebbeké, hiszen ők szeretnének szórakozni, kocsmába járni, színházba járni, moziba járni. Jobb közúti infrastruktúra kéne, de sokszor nincs például vidéken megfelelő busz vagy vonatközlekedés, nincsenek szórakozó helyek. Erre persze logikus válasz lenne, hogy miért nem vesznek egy autót, de sokszor ezt nem engedhetik meg maguknak a fiatal gazdák. Ugye alapvetően tagállami kompetenciáról van szó, de hogyha támogatjuk a tagállamokat abban, hogy utakat építsenek, akkor talán a helyi önkormányzatokat is támogathatjuk abban, hogy társfinanszírozzák például a távolsági közlekedés, tehát a vidék és a nagyvárosok összekötését. Én magam is vidéki vagyok. A szüleim egy olyan lengyel régióban élnek, ahol ifjú koromban 5-6 buszjárat volt naponta a városba. Jelenleg kettő vagy három ilyen buszjárat van, a nyári színidő alatt pedig még ennél is kevesebb megy el a városba. A vidékiek tehát gyakorlatilag ott ragadtak vidéken, nincsenek megfelelő utak, nincsen megfelelő közlekedési lehetőség. Aztán fölmerül, fölmerülnek egészségügyi kérdések is. A brit kutatások, felmérések udalnak erre. Ezekből kiderül, hogy a fiatal gazdák immunisak bizonyos beteg, betegségekre. Természetesen mindig fennáll a baleset veszélye aratás alatt, vagy például a műtrágyákkal való kontextus miatt. De a stressz is jellemző, amelyeknek gyakran pénzügyi oka van. Az utolsó előtti gondolatom, a fiatalokat valahogyan meg kéne győzni a gazdálkodás ügyének, itt nagyon sok a kihívás. Erre utalt az előző jelentés elkészítője, tehát itt az oktatás, az oktatással kapcsolatos jelentésre utalni. Nem csak arról van szó, hogy nagyon kevés olyan gazda van, akinek felsőoktatás, felső szintű a végzettsége az EU-ban a gazdáknak 25%-a rendelkezik valamilyen féle komolyabb oktatási szinten. Maltán, Máltán ez az arány sokkal alacsonyabb. Nem tudom, hogy igazából mi a helyzet Máltán. mert azt hiszem, hogy valamiféle feltételekhez kötik a gazdaságok elindítását. Belgiumban pedig nagyon magas a jól képzett gazdák aránya. A legjobb arány Németországban és Hollandiában jellemző. Amikor erről beszélgettem a diákjaimmal, és a mezőgazdasági egyetemen erről beszéltünk, még azok is, akik úgy vélték, hogy visszatérnének a vidékre, visszatérnének vidékre, azt mondták, hogy fontos ugyan az oktatás, de az embernek eset egyszerre kell ö, könyvelőnek lennie, vállalkozónak lennie. Informatikusnak lennie. Tehát valójában nem csak mezőgazdasági típusú képzésre van szükség, hanem általános műveltségre. Sokszor a fiatal gazdák arról panaszkodnak, hogy nem férnek hozzá az információhoz, vagy a tömegkommunikációhoz, az internethez, nincs internetes hozzáférésük. Attól tartok, hogy itt inkább arról van szó, hogy nagyon nehéz tájékoztatni őket Bizonyára ismerik az Euróbarométer legutóbbi eredményeit. Ez az EU-s tagállamokban mérte föl az a, a, agrárismereteket. Hihetetlen eredmény született. Az EU-s lakosok fele még sosem hallottak apról. Megdöbbentő ez az eredmény. Hihetetlen összegekkel támogatjuk ezt a szakpolitikát, és az emberek fele még nem is hallott róla. A különböző felmérések illetve jelentéseket nem is olvassák el az embereket. Talán tájékoztatásra lenne szükség a televízióban, rádióban. Egyfajta reklámkampányra lenne szükség, hogy az embereknek elmondjuk, elmondjuk, hogy mi is az a közös mezőgazdasági politika. Tehát arról kéne tájékoztatni a lakosokat, hogy kik azok a gazdák, mi is a gazdálkodás, és már az általános iskolában el kéne ezt kezdeni. A diákjaimnak sokszor fölteszem a kérdést, hogy pályakezdési tanácsadáson részt vettek-e gimnázium vagy egyetem előtt. Ők erre azt válaszolják, hogy nem semmiféle választási tanácsadáson nem voltak, senki nem tájékoztat őket arról, hogy milyen tanulási vagy szakmai lehetőségek állnak előttük. Véleményem szerint ezt a típusú tanácsadást a lehető legkorábban el kell kezdeni, akár már az általános iskolában. Ekkor kéne az embereket arról tájékoztatni, hogy milyen lehetőségeik vannak. A fiatal gazdákat sokszor lebecsülik. Vannak egyébként Lengyelországban például olyan fiatal gazdák, akik rendkívül sikeresek, akik tájékozottak, nagyon modern gazdaságaik vannak, de nem híresültek el. Vasárnaponként délben van Lengyelországban egy mezőgazdasági program, de hát akkor kinéz tévét? A vállalkozásokról, a vállalkozókról, a sikeres üzletemberekről sok mindent hallunk, híresek, de a gazdák nem. Most az utolsó dologra térnék rá. Úgy vélem, hogy sokkal jobban oda kéne figyelni a fiatal gazdák véleményére. Nem az aktivistákra gondolok, hanem a fiatalokra az oktatásban, az iskolában oda kéne arra figyelni, hogy mit szeretnének, mit szeretnének a vidékiek, hogy miért alakult ki negatív kép a vidékről. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Da. Îi mulțumesc doamnei Javovska pentru foarte interesanta prezentare și dau cuvântul în continuare. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes előadást. Janis Beck úrnak adom meg a szót most, aki a Fiatal Gazdálkodók Európai Tanácsának az elnöke. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt európai parlamenti képviselők, az Európai Bizottság és az állandó képviseletek tisztelt képviselői, kedves kollégák! Szeretnék mindenek előtt Paulo de Castro-nak, a az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakbizottság elnökének köszönetet mondani, hogy lehetővé tette a mai workshop megtartását. Nagyon sok fiatal gazda van itt jelen, és vesz részt ezen a szemináriumon. Az Európai Parlament tisztelt képviselői nagyon fontosak számunkra. Rendszeres kapcsolatban vagyunk önökkel. Üdvözöljük a mai rendezvényt két szakértővel van lehetőségük megvitatni a fiatal gazdák helyzetét Európában. Sok Smith úr és Zavojszka asszony is rávilágítottak néhány, zav, néhány problémás, problematikus kérdésre, és ar, beszámoltak arról, hogy milyen negatív tendenciák figyelhetők meg, nagy az eláramlás vidékről. A Szezsánál mi eh, a mai hallott számok mögött meghúzódó embereket képviseljük. Ezek a eh, fiatal nők és férfiak szeretnének eh, gazdálkodni, vagy éppen már elkezdtek gazdálkodni, és sok kihívással szembesülnek. Szenvedélyük a munkájuk, nagyon motiváltak, kiváló minőségű élelmiszert, közévakat akarnak előállítani az európai társadalmak számára. Mi arra kérjük Önöket, hogy támogassanak minket, és az olyan új közös agrárpolitikát hozzanak létre, ami jó válaszokat ad a fiatal gazdák speciális igényeire. Tegnap és ma is fiatal gazdák nagy számban találkoznak itt Brüsszelben, hogy megvitassák véleményük szerint, mit kellene javítani a jövőben. Hadd hozzam meg most önökkel az én gondolataimat. A fiatal gazdák jelenleg egy nemzedik váltásra menek keresztül, de ezt sok tagállam nem tekinti prioritásnak. Zagoyska asszony sok számmal szembesített minket, ezek nagyon világosak. 27 tagállamban a teljesen programozott a kapon belül a második pilléres kiadásoknak csak mint egy 3 százaléka jut az egyes tengely 112-es intézkedésének, azaz a fiatal gazdák támogatásának. Arra kérem a tisztelt képviselőket, hogy segítsék azt, hogy ezt a tendenciát meg lehessen változtatni hogyha eh, az élelmiszer eh, biztonságra, a környezetvédelemre és eh, a területi egyensúlyra nagy hangsúlyt fektetünk az egész EU-ban, akkor fiatal, innovatív, vállalkozó szellemi, dinamikus fiatal gazdákra van szükség. Az EU ambiciózus kell, hogy legyen a célkitűzései tekintetében. Szükség van fiatal gazdákra, akik belevágnak ebbe a tevékenységbe, és hiszen ezzel javul a foglalkoztatási helyzet, sok munkahely is létesül. A második pillérben már meglévő intézkedéseket erősíteni kell, és a hangsúlyokat sokszor máshova kell tenni konkrétum, konkrétan lehet hozzáférhetővé kell tenni a vállalatalapítási támogatás minden fiatal gazda és gazdálkodást megkezdő fiatal számára. Jelenleg nincsenek egyenlő szabályok, level playing field az EU-ban a fiatal gazdák számára. Meg kell változtatni az arányokat és a társ finanszírozást, hogy valóban ösztönözzük a nemzedékváltást az EU-ban érkezik a támogatás 80%-a, 20% pedig nemzeti, ehelyett inkább 50-50%-os arányra lenne szükség. A támogatás felső határának meghatározását meg kell szüntetni. Néhány tagállamban van ilyen plafon, ez nem elfogadható eh, sem az új, régi, sem az új tagállamokban. Eh, komoly költségvetést akarunk az agráriumban, a közös agrár, eh, az új közös agrárpolitikában kell pénz, amiből a generációváltást és a fiatal gazdák támogatását finanszírozni lehet. Az, az első pillérben a SZEZSA azt kéri, hogy a fiatal gazdáknak a nemzeti tartalékból folyosított támogatás amit nem használnak fel, át lehessen csoportosítani fiatal gazdák számára. Tehát az első pillér a top-up eh, felhasználás, annak eh, az elmaradása esetén ezt eh, kapják meg a fiatal gazdák. A SZEZSA azt kéri, hogy az innovációt, versenyképességet, klasszereket támogató beruházások, beruházások volumenét növeljék. Az kamattámogatású kölcsönöket hozzá kell kapcsolni a beruházásokhoz. És kell, hogy legyenek ilyen kölcsönök akkor, hogyha fiatal gazdák együttműködnek, klasszereket vagy hálózatokat hoznak létre a termékeik jobb értékesítése érdekében. Látnunk kell, hogy a támogatási rendszer elő kell, hogy segítse a nemzedékváltást a mezőgazdaságban. Jó lenne, hogyha úgynevezett knowledge vouchereket, tudás vouchereket Eh, hoznának eh, létre, eh, és ezekkel a voucherekkel, ezeket a vouchereket fel lehetne használni különböző tanácsadói szolgáltatások igénybevételére, oktatásra, új termelési módszerek megtanulására, az üzem diverzifikálására, növényegészségügyi képzésre, marketing, eladási tréningekre, stb. A fiatal gazdák eh, csomag eh, ki kellene, hogy terjedjen egy európai eh, fiatal farmerek számára készülő oktatási programra, amiről beszélt az előttem szóló is. Ez lenne egy fiatal gazdák Erasmus programja. Beszó volt már a korai nyugdíjazási rendszerről ez is kellene, hogy folytatódjon a 2013-as utáni kapban, mert ez nagyon hasznosnak bizonyult eddig is, ahogyan ezt az előttem szóló előadó is elmondta. Végül a Szezsa üdvözli a bizottság aktív gazdákkal kapcsolatos új megközelítését. Két héttel ezelőtt meghallgattam itt a képviselők között zajló vitát, amikor megvitatták a bizottság közleményét a jövőbeni kapról. Sok képviselő kérdéseket tett fel, hogy mit jelent ez az aktív gazdálkodó hadd ismételjem meg, hogy Szerzsa számára pontosan ez a jó irány, e felé kell, hogy haladjon a kap. Aktív eh, farmerek a Szerzsa számára a következőt jelentik, olyan gazdákat, akik pénzügyi felelősséget eh, vállalnak a termelésükért, és eh, egyénileg vagy szövetkezetben értékesítik a termékeiket, az aktív farmer az, akit a közigazgatás is ilyennek elismer, és az aktív gazdák azok, akik közjavakat állítanak elő mezőgazdasági tevékenységgel. Végezetül, a Szezsánál nagyon odafigyelünk arra a munkára, ami a parlamentben zajlik. Néhány évvel ezelőtt a ComAgri egy saját kezdeményezési jelentést írt a fiatal gazdák helyzetéről. Most, amikor zajlik az új kap reform, reméljük, hogy eh, ez az új eh, kom agri, amelynek a Lisszaboni szerződés után eh, most már nagyobb szerepe van, továbbra is prioritásnak kezeli a fiatal gazdák helyzetét. Ezután a szeminárium után is, és nagyon jó lenne, ha készülne egy jelentés a fiatal gazdák speciális helyzetéről. Szeretném meghívni önöket a e, SZEZSA egyik eseményére, amelynek, e, ami december 15-én lesz itt Brüsszelben, és aminek a címe e, ruházzunk be a fiatal gazdákba lehetőségek egy több funkciós mezőgazdaságban. Az EGSB épületében lesz ez az esemény, és természetesen kapnak majd rá meghívót. Végezetül Tisztelt de Castro úr, még egyszer köszönöm önnek a lehetőséget, hogy ma itt eh, behatóan megvitathattuk azt, hogy eh, milyen nehézségekkel szembesülnek a fiatal gazdák. Beszélünk a lehetséges eh, megoldásokról. Célunk a dinamikus vállalkozó szellemű mezőgazdaság kialakítása. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr mindannyian szeretnénk különösen kiemelni ahhoz, hogy mennyire fontos a fiatal gazdálkodók helyzete számunkra, és ezért szerveztük meg ezt a munkaértekezletet. Köszönöm szépen, ugyanakkor is megköszönöm Zavavarszka szakértőnek a hozzászólását is. Most egy eszmecserét indítunk el, majd a bizottság fog hozzászólni az eszmecseréhez. Először Mark Tarabella fog hozzászólni. Parancsoljon! Oggi abbiamo qualche problema con i microfoni. Apro problémák vannak a mikrofonokkal ma. Egyesek működnek, mások meg nem. This one works. Mm, it doesn't. place de Beauvais.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 EU, de remélem ez nem baj. Meghallgattuk az két előadást nagyon nagy figyelemmel, és egyes adatok, számok igen riasztóak, főleg azok, amelyek az első előadónál voltak a hölgynél, amelyek rámutatta arra, hogy milyen erős az erózió a fiatal gazdálkodóknál, sokkal magasabb, mint a lakosság, teljes lakosság körében. Rámutatott bizonyos akadályokra, rámutatott arra, hogy milyen közjegyzői költségek vannak, stb. Rámutatottam arra, rámutatnék arra, hogy ön is azt mondta, hogy közgazdász, nem mezőgazdasági dolgozó, gazdálkodó. És ezért nem mutathatott rá arra, ami a legnagyobb probléma a gazdálkodóknál, az, hogy hiányzik a jövőkép, nem tudnak előre látni, nem tudnak előre látni 30 évre, 10 évre, 20 évre, és ez a nagy probléma. A, a mezőgazdasági piacok instabil helyzet is hozzájárul ehhez a kérdéshez. A, régiómnál is ezek a problémáknál merülnek föl, sőt, nálunk ez az első számú probléma. A stabilitás egyáltalán nem létezik, és ezért van az, hogy mindenki elmenekül, ott hagyja ezt a munkát, a gazdasági helyzet olyan a kínálat és kereslet alapján az, hogy egyre nehezebb megélni ebből a tejnél például 50 cent egy liter most már, de 2009-ben például 19 cent volt a litere a minimum bevásárlója, felvásárlójára, tehát ez nagyon nehéz. Aztán más termékek és eh, fel tudnék sorolni, spekuláció is van, volt egy tragédia Oroszországban a nyáron, és tudjuk, hogy Eh, például a búza esetében nagy problémák voltak. A spekuláció visszaél ezekkel a helyzetekkel. Szeretném tudni, hogy amikor a hosszú távú gondolkodásról beszélünk, a biztonságról beszélünk, a mezőgaz, a fiatal gazdálkodók nem tudnak hosszú távon gondolkodni majd megnézzük, hogy milyen mechanizmusokat lehet itt eh, megejteni. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön észrevette ezt a jelenséget, vagy ez a helyzet is változó országról országra? Mit tapasztalt ön, ami a hosszú távú gondolkodást illeti? Köszönöm szépen. Köszönöm, Márk. Megadom a szót Nikolescu alelnöknek. Parancsán, Niko. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én úgy gondolom, hogy a fiatalok a mezőgazdaságban nem csak, hogy azért fontosak, mert fiatalok és nagy munkaképességgel rendelkeznek, hanem azért, mert a, a hozzáállásuk modern, a gondolkodás módjuk révén új gazdálkodói módszereket vezethetnek be. A kollégánk nem is olyan rég egy jelentést dolgozott ki, amelyik a vidéki nők helyzetéről szólt, tehát ezzel kapcsolatosan is beszéltünk a fiatalok helyzetéről a mezőgazdaságban. A fiatalok aggódnak az életkörülményeik miatt, az élet minőségük jelentősen romlik, ezért meg kell keresni azokat az intézkedéseket, amelyek eh, lehetővé teszik a fiataloknak, hogy ott maradjanak a vidéken. Ezek az intézkedések nem lesznek sikeresek, hogyha nem koncentrálunk az életminőség kérdésére. És itt kell külön kiemelni az alapinfrastruktúrát, nem csak a eh, tömegtájékoztatási eh, eszközökre gondolok, hanem az egészségre és egyéb dolgokra, amelyeket most felsorolt a szakértő. Az Európai Unió támogatást biztosít a tagállamok számára, ezen a területen, a mezőgazdaság területén is biztosítani kell ezeket a, a pénzügyi támogatásokat. Megfelelő pénzügyi támogatást kell biztosítani annak érdekében, hogy a vidék vonzó legyen a fiatalok számára is. A következő EU mezőgazdaság és vidékfejlesztési alapoknál oda kell figyelni ezekre az aspektusokra, és külön fejezetet kell szentelni a fiatalokra. Romániában, ahonnan én származom, ott olyan 3000 fiatal használta ki ezt a fajta ö, a finanszírozást, ö, alapok személyek számára 3000-en telt. De ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok a bürokrácia. Meg kell találni a magyat annak, hogy ezeket a e, kérelmeket e, folyamatosan be lehessen nyújtani, és nem csak különleges eseményeknél és eseteknél. Megfelelő módon kellene felhívni kellene kiemelni azokat a fiatalokat, akik vidéken élnek, ugyanakkor mm, valamilyen különleges szakképesítéssel rendelkeznek. Oda kellene figyelni azokra a gazdálkodókra is, akik aktívan dolgoznak. Meg lehetne nézni, hogy mit, kell, mit tudnak csinálni a földjükkel, amikor visszavonulnak, nyugdíjba vonulnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Folytatjuk az eszmecserét. Dorfman képviselőnek adnom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Ja, ich denke... Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, nagyon fontos ez a mai workshop, ugyanis ha megnézzük itt Európában a számokat, valóban az a helyzet, hogy nagyon sok eh, tagállamban a mezőgazdaság jövője elsősorban azért nem biztos, mert nincs elég fiatal, aki a mezőgazdaságban dolgozik. Hogyha nem lesz ember, aki megvalósítja a kapot, akkor hiába lesz bármilyen szép közös agrárpolitika. Ezért ennyire fontos ez a ma délutáni vita, mikor is a mezőgazdaság jövőjéről beszélünk. Elhangzott, én talán egy szóval tudnám összefoglalni az ügynek a lényegét, vonzóvá kell tenni a gazdálkodást, gazdaságilag is vonzóvá kell tenni felmerül a kérdés, hogy miért keressenek a fiatal gazdák kevesebbet, mint más áldozatban fiatal vállalkozók. Semmi nem indokolná ezt az, inkább az élet minőséggel függ össze sok kérdés. Én egy olyan régióban éltem, ahol nehéz gazdaságosan gazdálkodni a mezőgazdaságban. Ez egy olyan régió, ahol alapvetően nincs probléma a fiatal gazdákkal, az üzemeket, a mezőgazdasági vállalkozásokat átveszik eh, mindig a következő generáció, mert itt van lehetőség oktatásra, vannak óvodák, iskolák, tehát amire fiatal családoknak szüksége van, az rendelkezésre áll, lehet fejleszteni az üzemeket, és ugyanolyan életminőséget lehet elérni, mint a városokban. Persze ez nem az agrárpolitika feladata, ennél sokkal sok rétűbb az a feladat, hogy Eh, ugyanolyan életminőség lehet, eh, váljon eh, lehetségessé vidéken, mint a városokban. Most már végre több program van, az Erasmus, de még többre lenne szükség a fiatal gazdák számára is. Ugyanis elég abszurdnak tartom azt, hogy Európában az egyetemek, a főiskolák szintjén rengeteg ilyen csereprogram létezik és azon a területen, ahol van közösségi politika, ugye a mezőgazdaság területén, ahol van a közös agrárpolitika, itt lenne a leglogikusabb, hogy legyenek ilyen programok, és még sincsenek. És végezetül még egy gondolatot szeretnék felvetni, ami talán tetszik a fiatal gazdáknak majd. Az agrárpolitika eh, keretében gondolnunk kellene arra is, hogy eh, lehetne egy olyan intézkedést hozni, ami előnyben részesíteni, vagy vonzóvá tenni az üzemek eh, átruházását. Tehát meg kellene, el kellene gondolkoznunk azon, hogy esetleg az első pillérben a közvetlen kifizetések kapcsán nem lehetne valami ilyesmit csinálni. A mezőgazdaságban sokszor azért nem adják át az üzemeket, mert az idős generáció ezt nem akarja átruházni, átadni. De hogyha ezt pénzügyileg vonzóvá tennénk az első pillérben is, akkor talán ez egy nagyon mm, fontos intézkedés lehetne, aminek az eredményeképpen, hogyha ezzel a plusz kifizetéssel az első pillérben ezt vonzóbbá lehetne tenni, és akkor sok idős gazda végre megértené, hogy jobb lenne már átadni a fiataloknak a, az üzemüket. Köszönöm szépen, Dorfman. Kenyete képviselő, parancsoljon. A vészpréksádáták kungs. Jautājums par paudžu maiņu Eiropas lauksaimniecībā. A nemzedékváltás kérdése az egyik legfontosabb kérdés a mezőgazdaság területén. Ez ugyanis összefügg azzal, hogy az Európai Unió e, képes lesz-e ellátni magát kiváló minőségű élelmiszerekkel. Neki vágtunk, belevágtunk a kap reformjába. És komolyan el kell most gondolkoznunk e, azon, hogy az első pilléren belül hol találunk forrásokat, amelyekből külön támogatást lehet adni fiatal gazdálkodóknak, kezdve a képzésüktől egészen addig, ahogy segítenénk a fiatal gazdákat abban, hogy beszerezzék a szükséges gépeket, berendezéseket, hogy szükséges beruházásokat meg tudják valósítani. Szeretnék még valamit felvetni. A földvásárlás lehetősége a fiatal gazdák számára. Lettországban elég sajátos a helyzet. Ugyanis Lettországban kapják a gazdák a legalacsonyabb összegű terület alapú támogatást. Ez azzal függ össze, hogy a tárgyalások során, a csatlakozási tárgyalások során ezt nem lehetett elkerülni. És nagyon sok olyan tagállam van, amelyek nem engedik meg azt, hogy mezőgazdasági területet külföldiek vásároljanak meg. Lettországban viszont más EU tagállamok beli tulajdonosok felvásároltak hatalmas földterületeket, ugyanis ezek, ez a föld túl drága a lettek számára. Viszont sok más tagállambeli meg tudja ezeket vásárolni a lett fiatal gazdák számára ez azért nagyon nehéz, mert nekik nincs pénzük, nekik nincsenek forrásaik, nem tudnak földet venni. Ez a helyzet jelenleg Lettországban. És még arról a problémára is szeretnék rávilágítani, hogy a gazdálkodó, mint hivatás, nem annyira vonzó a fiatalok számára, mint amilyen kellene, hogy legyen. Gondolkozni kell, mit lehetne tenni azért, hogy változzon ez a helyzet. És a gazdálkodás, a mezőgazdasági gazdálkodás nagyon fontos, nagymértékben járul hozzá az életminőségünkhöz. Ezért különösen fontos, hogy megfelelő értéket tulajdonítson tulajdonítsunk a mezőgazdasági tevékenységnek. Talán alapítatnánk egy díjat is. Lettországban létezik egy díj fiatal gazdák számára, és szeretném arra kérni a kollégáimat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy hogyan lehetne a nemzedék váltás problémáját megoldani eh, Európában. Grazie, onorevole Calniede, onorevole Cever. Cever, kollega, parancsoljon. Gospod <clears throat> predsednik, uh, včeraj sem imel čas gostiti eno skupino. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tegnap abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy szlovén fiatal gazdák egy csoportját láthattam vendégül. Elmondták nekem, hogy többé-kevésbé ugyanazokkal a problémákkal küzdködnek, mint más országok beli fiatal gazdák. A nők és a fiatalok különösen sebezhető csoportot jelentenek, és a gazdálkodás kevésbé vonzó, sok más, mint sok más foglalkozás, hivatás. Ugyanakkor látnunk kell, hogy más szakmákban is vannak hasonló problémák, bár szükség van ezekre a szakmákra, a gazdaságnak igénye lenne rá, és mégis egyre kevés, egyre inkább csökken az utánpótlás. Ezt figyeljük meg a mezőgazdaságban is. Véleményem szerint a mezőgazdaságot már nem szabad olyasmények tekinteni, ami kevésbé fontos. Nagyon sok fiatal ugyanis jobban él vidéken, mint a városokban élő társaik. Még nem emlékszem arra, amikor én voltam fiatal, valaki azt mondta nekem, hogy én gazda vagyok, vagy ne Isten paraszt, akkor ez szinte inzultusnak hatott. Lehet, hogy ma már kicsit más, hogy látjuk ezeket a kérdéseket. Én mindenképpen támogatom azokat a gondolatokat, amelyekről a fiatal gazdák elnöke számolt be valóban jó lenne, hogyha lenne egy Erasmus típusú program a fiatal gazdák számára. Vagy gondolhatunk a Leonardo da Vinci programra, vagy más programokra is az oktatás területén. És gondoljunk azokra is, akik nem annyira fiatalok már, az ő helyzetükön is javítani kellene. Az új kap nagyon gyakran viták eszmecserék tárgya. A fiatal gazdák szerint is nagyon fontos, hogy a gazdákra, a fiatal gazdákra is gondoljon majd az új közös agrárpolitika. Köszönöm szépen. Sergio Gutierrez, parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Én is osztom azt a véleményt, hogy ez a téma alapvető fontosságú a mezőgazdaság jövője szempontjából, a kap szempontjából, mert hogyha a kap célja az, hogy megfelelő mennyiségben ellens a lakosságot élelmiszerrel, biztosítani kell azt is, hogy meglegyenek azok a gazdálkodók, akik ezzel foglalkozzanak. Tehát a fiatalokkal is foglalkozni kell, ez egy nagyon fontos probléma, és nagyon divatos probléma a különböző tagországok országokban, mert nagyon sokan szeretnének a mezőgazdaságot új munkaerő forrásként tekinteni egyfajta zöld gazdasági ágazatként alkalmat ad arra, hogy a mi generációnk, a mi generációnk, amelynél megduplázódott a munka, nélküli fiatalok száma a, mező, a gazdasági válság kapcsán, ez egy vonzó terület lehet, mert óriási a munkanélküliség a fiatalok körében. Ahogy a Széja, illetve a szakértő asszony is mondták, nagyon fontos lenne a fiataloknak a vonzóvá tenni a, mezőg, a vidéket. Tehát jobb infrastruktúrákat kellene kidolgozni. Meg biztosítani kell a jövőbeni a hosszú távon gondolkodás, a megfelelő és biztos jövedelmet, a hosszú távon gondolkodás nagyon fontos, a megfelelő életminőség nagyon fontos, ezért szükséges egy erős fejlesztési politika konkrét problémák vannak, és ezért konkrét intézkedések szükségesek a fiatalok számára. Itt behallottunk ilyeneket, megfelelő pénzügyi forráshoz való hozzáférés, megfelelő infrastruktúra, két politika van, amelyek ki szeretnék emelni, mert mi ezekre tudunk hatni a kap jövőjében. Az egyik, az úgy hallottam, hogy a végrehajtás intézkedéseket át kellene tenni a másodikból a harmadik pillérre. Nem tudom, hogy ez technikailag milyen módon hajtható végre, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy most, mivel hogy második pillérben vannak, és így e, e, önkéntes intézkedések, ezeket kötelező jellegűvé kellene tenni. Ez nagyon fontos lenne. Hallottuk az, a szakértő asszonytól az adatokat, láttuk, hogy Németország, Franciaországban vannak arányaiban a legtöbb fiatal. Azok az országok, amelyek a legtöbb forrást szánnak e, ebben a második pillérben lévő intézkedésben. 140 ezer eurót támogatják a fiatalokat a mezőgazdaságban olyan országokkal szemben, mint a kelet-európai országok, amelyek kevés pénzt szánnak erre, azért eh, szük azért, mert ez egy önkéntes politika. Nos, ezen kellene változtatni. Én úgy gondolom, hogy ezzel óriási mértékben lehet növelni azokat a forrásokat, amelyeket a fiatalok kapnak. 80-20 százalékot százalék arányban kellene ezeket a finanszírozásokat biztosítani. 80 EU-s forrás és 20 a tagállami forrás lenne. Nem mint úgy az 50-50 százalék, ami jelenleg van. Az utóbbi években minden terület kiterjesztették az élethosszig tartó tanulás elvét. Én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságot nem szabad kihagyni ebből. Mindenkit támogatni kell, nem csak a fiatalokat, hanem a minden eh, gazdálkodót, hogy tanuljon folyamatosan, hogy mindig képezze magát, mert ezzel növeljük a termelés hatékonyságát, növeljük az innovációt, növeljük a, a, a termékek kereskedelmét, és ugyanakkor a, vidéken élők jobb közérzetéhez hozzájárul a tájékozódás, a képzés, élethosszan tartó tanulás nagyon fontos, tehát a kapban. A szejának az egyik, elnökének az egyik megjegyzésére reagálnék, ami a korai nyugdíjba vonulást illeti. Kétségeim vannak e felől. Az utóbbi években azt láttuk, hogy semmilyen szektorban az előnyugdíjazás nem segített abban, hogy a fiatalokat bevonjuk az adott szektorban. Nem gondolom, hogy a mi esetünkben is ez segítene, tehát hogyha idősebbek korábban vonulnak nyugdíjba, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a fiatalokat von, a fiataloknak vonzó lesz ez a pálya. Tehát ez az egyetlen megjegyzésem lenne az előadásokhoz. Köszönöm szépen! Köszönöm, Sergio. Anyó képviselője a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem ezzel kapcsolatban az első leszegevezni aló az, hogyha a gazdálkodás tényleg profit képes, akkor, vagy képes lenne, akkor mindig lenne valaki, aki gazdálkodna. Hogyha látják benne a profitot, akkor nyilván lesz olyan, aki ezzel foglalkozik. Én két csoportra szeretném föl, ö, fölosztani a gazdálkodást, a legelés, vagy a legelő művelése, illetve a megművelhető földekre. Azt hiszem, hogy körülbelül 18 ezer euró hektáronként a megművelhető földek ára vagy értéke, de az emberek ezt úgy értékelik, hogy ez sokkal inkább befektetés, tehát ebből nem lehet, vagy elhelyezzük a pénzt, nem igazán lehet ebből ö, nagyon komoly összegekre jutni. Általában öröklés útján jutnak az emberek pénzhez. A másik oldalon, a megművelhető földeknél van annak módja, hogy az ember földhöz jusson, de ugye egyre, kisebb, egyre kevésbé munkaintenzív ez a fajta gazdálkodás, Sokszor négy-öt gazda összefog, és csupán csak egy foglalkozik igazán gazdálkodással. Nos, ha az ember fiatal farmerként csatlakozik egy ilyen céghez, akkor előbb-utóbb lehetősége lesz arra, hogy ő igazgassa ezt a, ezt a gazdaságot, és előbb-utóbb akár tulajdonjoghoz is juthat. Aztán a másik oldalon, a legeltetésnél az öröklődés a leggyakoribb földhöz jutási forma. De hogyha valakinek nincs sok szarvasmarhája, vagy juha, akkor sokszor egy birka pásztort, vagy pásztort keres, és ilyenkor általában az a megoldás születik, hogy a pásztor és a tulajdonos egyszerre legeltetik az állataikat egy adott földterületen. Tehát egyszerre gazda és, és munkáltató valaki. A kérdés csak az, hogy hol fognak letelepedni ezek a gazdák. Szóval nyilvánvaló az, hogy aki ott dolgozik, annak valahol le kell telepednie, tehát lakhatáshoz kell jutnia. De ezt is meg lehet oldani különböző módokon. 40-50 ezelőtt az úgynevezett megyei tanácsi kisgazdálkodó tervet hoztuk létre, aminek az volt a lényege, hogy kis földterületeket új gazdáknak adtak bérbe. Ezzel az volt a gond, hogy ez egyfajta zsákutcát jelentett, azt lett volna az elképzelés, hogy ez az első lépcső, de hol a második lépcső? Sokszor nem tudtak az emberek tovább lépni, túlságosan kicsik voltak ezek a területek, és aztán nem volt, egyszerűen nem volt előttük egyéb lehetőség. A lényeg az lenne, hogy, az, hogy az emberek megtarthassák a profituk egy részét, hogy ezt aztán forgassák. Nos, annak is túl sok értelme, hogyha fölverjük a állattartásban megjelenő állatok árát. Sokszor arról beszélünk itt az épületen belül a parlamentben, hogy a Mercosur felé kell nyitnunk, de ez sem jó megoldás, mert akkor elképzelhető, hogy a Mercosur kirántja alulunk a talajt. Köszönöm. Köszönöm szépen, meg Guinness képviselő. Parancsán, hol van? Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, és szeretnék gratulálni a fiatal gazdáknak, hiszen nagyon szorgalmasan lobbiznak itt a parlamentben és a mi szakbizottságunknál. Az is örvendetes, hogy ilyen sok javaslatuk van. Lehet, hogy ezekkel a javaslatokkal nem értünk mindig egyet, de legalább beszélünk a problémáról, tehát hogy kevés a fiatal gazda. Néhány észrevétel kérdés. Remélem megváltozott a gazdákhoz való viszony. Ugye sokan emlegették azt, hogy az elmúlt években e- sokan lenézték a gazdákat, de miután az élelmiszerbiztonság egyre nagyobb gond, sokkal jobban felértékelődött azóta a mezőgazdasági tevékenység. Vajon sokan jelentkeznek-e erre a feladatra a fiatalok között. Hát Írországban nem annyira, mert ott inkább a bankárok, vagy a jövendőbeli bankárok, illetve politikusok vannak többségben. A földtulajdon kérdése nehezen megoldható probléma. Talán meg kéne határoznunk, hogy mit is értünk fiatal gazda alatt. Például én is gondolkodhatok úgy magamról úgy, hogy hogy fiatal vagyok, de hát igazából nem vagyok. Köszönöm, elnök úr, hogy utalt a tükörre, pedig csak azt akartam ellenőrizni, hogy még ébren van-e. Tehát az egyes pillérben található kifizetések alkalmat adnak arra, hogy támogassuk a fiatal gazdákat. A kérdésem az, hogy meddig lesz ez még elérhető, meddig számít egy gazda fiatalnak? Ez ugye felveti a hatékonyság kérdését is, tehát hogy ez a szakpolitika mennyire hatékony. Aztán a tartalék képzése, ez talán már létezik néhány tagállamban, lehet, hogy nem működik elég jól, de eszközként megvan. Írországban két előnyugdíj projektünk is volt, illetve a fiatalok projektje a fiatalok megnyerésére is. A gond csak az, hogy a megszorítások miatt ezeket a, ezeket a projekteket elhanyagoltuk. Tehát kár az, hogy nincs meg a kontinuitás, nem nagyon tudjuk most már ösztönözni a fiatalokat arra, hogy gazdálkodásra adják a fejüket. Azt hiszem, hogy az imént egy nagyon okos dolgot hallottunk, hogyha az emberek úgy vélik, hogy pénz van a mezőgazdaságban, akkor az emberek ezzel szeretnének foglalkozni. Tarabella úr elmondta azt, hogy nincs kiszámíthatóság. Talán ez összefügg azzal, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a fiatalokat arról, hogy gazdálkodásba kezdenek. Egnyú úr említette, hogy nincsenek fiai, akik gazdálkodásra adnák fejüket, hát talán itt merül fel a nők szerepe. <laughs> Ottima. Kiváló. Michel Danten, parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni, mert magam is eh, hozzászóltam egy másik kérdésben. A, mi a fiatalok kérdését illeti, én úgy gondolom, hogy 7%-os eh, szám jól foglalja össze ezt a kérdést. Nos, reggel egy olyan ülésen voltam, ahol a gazdasági kilátásokról volt szó a mezőgazdaságban. Nos, úgy gondolom, hogy ez a 7%-os adat eh, indokolja azt, hogy a KAP-ban mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel az 2014-es, 2020-as időszakra vonatkozóan, mert biztosítani kell a generációváltást ezen a területen. Annak érdekében, hogy biztosítjuk az élelmiszer ellátást. Hogyha nem foglalkozunk most ezzel, nem lesz eredmény. Nos, egy kérdést szeretnék feltenni. A jelenlegi programozásban a vidékfejlesztés területén van egy széles eszközpanel, amelyik eh, segít a fiatalok eh, bevonását ebbe. 40-es, eh, 41-es más dolgok arra mutatnak, hogy a legtöbb ország igénybe is veszi, vagy felhasználja ezeket az eszközöket. Nos, én úgy gondolom, hogy megváltoz, meg kell változtatni ezt az önkéntes hozzáállást ehhez a kérdéshez. Meg kell nézni, hogy milyen módon, mennyire voltak hatékonyak ezek az eszközök eddig, és úgy gondolom, hogy egy biztos eh, politikát kell végrehajtani, úgy, hogy egy részét legalább kötelezővé teszik a második pillérben. Miért? Eh, mert eh, vannak különböző kérdések különböző országokban, a tulajdonjog, a gazdaság, az adózás, stb. Nagyon nehéz lesz ezt az első pillérbe átvinni, a második pillérben sokkal jobban tudjunk ezzel, ezeket felhasználni, mert sokkal jobban lehet alkalmazkodni a nemzeti szabályozásokhoz Köszönöm, eh, Michel. Giancarlo Scottája szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, igen, nagyon sok hozzászólást hallottunk a kollégák részéről, ezekhez csatlakoznék, nem fogom ezeket megismételni, tehát Erre szeretném kihangsúlyozni azt, hogy a képzés rendkívül fontos, mert az általános iskolától kezdve kell eh, ez bevezetni, mert eh, érzékeny kell tenni a fiatalokat, rá kell mutatni arra, hogy a mezők gazdaság egy érdekes tevékenység, egy fontos tevékenység, és azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, fontos emberek lehetnek. Olaszországban sajnos ezt sokszor elfelejtik. A mai a fiatalok nagyon érzékenyek, és ezt az érkezenséget tovább kell adni azoknak, akik esetleg nem hisznek ebben. Az előadó asszony beszélt fiatalokról, akik nem szeretnének mezőgazdasági munkával foglalkozni sok oknál fogva, de ezen tudunk dolgozni. Egy bizonyos problémára szeretnék rámutatni, bizonyos térségeknek az elhagyására, ahol is olyan területek, széles területek, térségekben már nem foglalkoznak mezőgazdasági tevékenységgel. Bizonyos nemzeti intézmények révén történik sokszor ez, mert bevezettek bizonyos szabályok, bizonyos törvényeket, amelyek egy bizonyos tájnak a megmentése érdekében, én mm, úgy gondolom, hogy a táj, bizonyos tájakat menteni kell, és nagyon sokszor nem meg kell menteni ezeket a területeket. Nagyon sokszor a mezőgazdasági területeken különböző ö, szélturbinákat látunk, illetve ö, napelemeket, és ez mind nagyon sajnálatos. Próbáljuk megmenteni ezeket a területeket a jövő generációi számára, mert ők mindenképpen hasznot fognak venni ebből mivel hogy a technológiák megváltoznak, nagyon sok esetben szükség lenne arra, hogy bizonyos urbanisztikai kérdésekkel is, kell, is foglalkozni kellene. Tudom, hogy ez a nemzeti kérdés, de ugyanakkor egy nemzetközi megközelítést is kellene alkalmazni. Úgy gondolom, hogy mindenképp mindenképpen megfelelő módon kezelni, kellene kezelni a kérvényeket, amikor területről van szó, mert nagyon sokszor, nagyon sokszor elutasítják ezeket a kérvényeket, és a kis és középvállalkozások nem tudnak, ezzel, nem tudnak ezekhez hozzájutni, és aztán jönnek az ingatlan spekulációk is. Szeverenszki képviselő, parancsoljon! Analizowała Pani wykształcenie młodych rolników na tle innych grup, bo rozumiem, że to wykształcenie zapewne jest znacznie. Tisztelt professzor úr, a kérdésem az, hogy elemezte a fiatal gazdák oktatásának a kérdését. miután volt egy kis technikai hiba, megismételném, megvizsgálták-e, hogy milyen eredményekkel végzik el iskoláikat a fiatal gazdák. Egy másik kérdés, több gyermek születik-e jellemzően a vidéken gazdálkodó családokban, mint a városban élőkben? és megfigyeltő egy önszerveződésre vonatkozó tendencia. Ugyanis az egyik legfontosabb probléma talán a mezőgazdaságban az, hogy hiányoznak a szervezetek, a termelői szervezetek. A fiatal gazdák általában a szüleik mezőgazdaság üzemét öröklik, megveszik át. Van-e sok olyan eset, amikor a pályaválasztás teljesen független a szülőktől, tehát valaki úgymond kívülről válik gazdálkodóba, városból költözik le vidékre, és a mezőgazdasági gazdálkodást választja. Vannak-e ilyen esetek? Köszönöm szépen, Szekerezki, Megadom a szót a szakértőnknek, Zavazka asszonynak, és majd az Szézsa elnök úrnak is átadom a szót. Parancsának! E, dziękuję panu posłowi, europosłowi Sikorskiemu. Köszönöm szépen. Külön köszönetet mondanék Székerszki úrnak kérdéséért. Azt hiszem, ön pontosan tudja, hogy milyen is a fiatal lengyel gazdák helyzete oktatási, felsőoktatási szempontból. Sokat beszéltem adatokról, de nem statisztikai, nem, nem statisztikai adatokat használtam fel, nem kérdőíveket, egy egész egyszerű táblázatot találhatnak a jelentésben. Ez arról szól, hogy hány olyan gazda van, vagy mekkora azon gazdáknak az aránya, amelyek mezőgazdasági felsőoktatási ismeretekkel rendelkeznek. Beszéltünk arról is, hogy milyen akadályokkal küzdenek a fiatal gazdák. Az egyik ilyen a mezőgazdasági felsőoktatási ismeretek aránya, hiánya. Nos, sokan átvennék szüleik gazdaságát, de nincs mezőgazdasági képzésük, képesítésük. A mezőgazdasági egyetemünk 200 hallgatójával kialakítottunk, vagy kidolgoztunk egy, egy kérdőívet, és négy csoportban meg egy, vitát tartottunk hétvégén. Azt kérdeztem az emberektől, a diákoktól, hogy kik vennék át a szüleiktől a gazdaságot. Aztán felmerült ennek az akadálynak vagy a korlátnak a kérdése. Kérdeztem tőlük, hogy vajon miért nem szerettek, miért nem választottak mezőgazdasági képzést. Mikor azt válaszolták, hogy azért nem, mert szeretek volna munkához jutni, és ezzel a képesítéssel csak a mezőgazdaságban helyezkedhetnek el, más típusú képesítésre viszont akár máshol is. Így válaszoltak tehát a kérdésre. Aztán az a kérdés, hogy hatékonyabban működnek-e a gazdaságok, erre nehéz válaszolni, mert nem egészen ezzel foglalkoztam, de meg, érdemes megvizsgálni ezt is. Aztán felmerült ez a kérdés is, hogy össze, érdemes-e összefogni, látható-e az, hogy csoportosulnának a gazdák. Hát ennek jelenleg nem igazán látom a példáját Lengyelországban. Megfigyelhetőek ugyan a termelő szövetkezetek, az ifjú, dinamikus gazdálkodók ugyan megpróbálnak csoportosulni, de a szülő falumban például, ha feltennénk ezt a kérdést a gazdáknak, nyilvánvalóan nemmel válaszolnának, mert a régiókban sokszor a termelékenység szerkezete annyira differenciált, hogy vannak olyan gazdák, akik mindent termelnek, mások egyáltalán nem termelnek, csak a segélyeket, támogatást használják fel úgyhogy nagyon nehéz lenne csoportosulni. Azt hiszem, hogy nem termelőként, hanem fiatal gazdaként talán meg lehetne őket szervezni valamilyen módon. Tehát a fiatalok mozgósítása, vagy politikai mozgósítása rendkívül alacsony szintű, ez sajnálatos. Esetleg EU-s programokkal lehetne ezen segíteni. A vidéki animáció vagy vezetők támogatása hatással lehetne ezekre a dolgokra. A városból vidékre való elköltözés kérdésére már válaszoltam. Nem tudok általános következtetést levonni a vizsgálataimból. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a városi diákok, főiskolai vagy egyetemi hallgatók érdeklődését nem igazán kelti fel a mezőgazdaság vagy a vidéki lét. Arra kérdésre, hogy miért is mennének el ezek a városi fiatalok vidékre, úgy válaszolnak, hogy semmi szükség arra, hogy őt oda menjenek, hiszen ott vannak a helybéliek. Úgy tűnik, hogy a városi fiatalok nem veszik, nem is fontolják meg ezt a lehetőséget, hogy vidékre költözzenek. A fordítottja viszont gyakori. Ezekre a kérdésekre a válaszadók leginkább úgy válasz, hogy azzal válaszoltak, azt arra, azzal indokolták meg választásukat, hogy öm, nincs meg a megfelelő életszínvonal vidéken, még esetleg tanulnak, esti tanfolyamokra járnak, vagy szociális megfontolásból nem akarnak vidékre költözni, a baráti körüket nem akarják feladni, stb. stb. Nem hiszem, hogy mindez pénzkérdés lenne. Többször is elhangzott, hogy olyan típusú tájékoztatásról van itt szó, amelyet a, már az általános iskolában kell kezdeni. Tehát reklámozni kell a ifjú tanulók között ezt a lehetőséget, a mezőgazdasági munkát, hogy nehogy azt gondolják a fiatalok, hogy a mezőgazdák valójában műveletlen parasztok, Úgyhogy a helyi vezetőket és meg is meg kell erről győzni, illetve az általános iskolában kell kezdeni a munkát. Azt hiszem, már mindenre válaszoltam, köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Néhány percre megadom a szót a fiatalok gazdálkodók tanácsának elnökének. Parancsoljon! Well, it, it's very nice. Nagyon jó itt lenni és örömmel hallgatom az észrevételeket, kérdéseket, amelyeket a képviselők tesznek fel, és arról beszélnek, hogy a helyzet talán riasztó, vannak problémák, amelyekkel foglalkozni kell. Emögött az a gondolat húzódik meg, hogy mi is partnert látunk önökben, és közösen próbáljuk meg a kapot úgy alakítani, hogy ez kedvező legyen a fiatal gazdák számára. Caravella úr a volatilitásra kérdezett rá. Nos, igen, nagyon odafigyelünk erre meg Guinness asszony is ezzel kapcsolatban tett, egy, tett fel egy kérdést. Fontos ezzel foglalkoznunk. Ma konkrétan csak a fiatal gazdák helyzetével foglalkoztunk, de sok olyan szemináriumot tartunk, ahol a piac volatilitása a téma, és hogy milyen konkrét intézkedésekkel lehetne ezt a problémát kezelni. Talán legközelebb majd erről is be tudok számolni. Ma arra kellett koncentrálnom, hogy milyen vállalkozás alapítási támogatást kapjanak a fiatal gazdák. Sokan aláhúzták a képzés fontosságát, kezdve a általános iskolát, tól végig, a, és a vállalkozás beindítása utáni időszakban is fontos a kérdés, a képzés. Ezért említettem ezeket a tudásvócsereket, ami hasznos lenne a fiatal gazdák számára, és emellett ehhez társulna még az Erasmus program, a gazdák számára létesített Erasmus csereprogram. A kap reformja kapcsán nyilván foglalkozni fogunk majd az agrár kérdések emberekre gyakorolt hatásával. Az aktív gazda, mint fogalom, szintén egy kérdés tárgya volt. Igen, mi ezt támogatjuk. A mezőgazdaság vonzóvá tételére is többen rákérdeztek. Biztosíthatom önöket, hogy az általunk képviselt szervezetek tagjai nagyon lelkesen végzik a munkájukat, szeretik a hivatásukat, de még több fiatalnak mondhatnánk el, hogy milyen szép is ez a szakma, a gazdálkodás, ezt nyilvánvalóan lehetne jobban is kommunikálni, itt még sokat tennivaló. A kapra vonatkozó közlemény, és egy kicsit a gazdálkodás reklámozásának a kérdése is bekerülhetne a jövőbeni kapba. Kanyét képviselő mondott valamit az első pilléről, és mások viszont kétségbe vonták az ő megállapítását. Meg Guinness asszony is erre a konkrét első pilléres eszközre kérdezett rá. Vizsgáljuk a lehetőséget, hogy be lehetne ilyesmit vezetni, és később talán részleteket is tudunk majd mondani arról, hogy hány évig tartana ez, mekkora összegre terjedne ki ez a támogatás. Tehát ha úgy döntünk, hogy erre van lehetőség, akkor majd a részleteket is kidolgozzuk. Többé-kevésbé ennyit tudtam elmondani. Köszönöm szépen a kérdéseiket, és Köszönöm önnek is a szót, elnök úr. Bene. Rendben van szépen. Köszönöm szépen. És most ráterünk a következő napi rendi pontra. Miközben köszönetet mondunk a szakértőnek és az elnök úrnak, Závoszka Szanynak és Beke úrnak. 2011-es költségvetés, 4-es eh, napirendi pont. Miután a 2011-es költségvetési folyamat zátonyra futott, meg kell nézni, hogy milyen következményekkel járhat ez a mezőgazdasági költségvetésre. Meg kell nézni, hogy mi történik akkor, hogyha nem jutunk egy egyességre. Meg szeretném kérni megint t eh, képviselőt, hogy eh, tájékoztasson minket arról, hogy hol tartanak az egyeztetések, illetve utána mondja el, hogy milyen eh, javaslatokkal állna elő. Köszönöm szépen. Thank you, Chairman. Um, and I... Köszönöm szépen, elnök úr nagyon fontos az, hogy mit gondol a bizottság az új költségvetés tervezetről. Mindenkit arra kérek a kollégák közül, hogy maradjanak itt, hiszen ennek nagyon komoly behatása lesz a kapra, a kap költségvetése. Mindenkinek a támogatását kérném, mint jelentéstevő. A folyamaton során próbáltam elérni azt, hogy a bizottság tanácsban, a, a parlamentben, illetve a tanácsban tudatosítsam, hogy mi is forog kockám. A helyzet elég kemény. Hogy eufemisztikusakban, hogy emisztikus, eu, tehát finoman fogalmazva, a kapnak elég rossz a helyzete a kap költségvetésének. A parlament egyetértett a tanács azon kérésével, hogy 3%-nál alacsonyabb legyen a költségvetés növekedése, korábban többet szeretünk volna elérni. Gyakorlatilag a bizottság kidolgozott egy olyan tervezetet, amely 4 milliárddal csökkentené a költségvetést, és döntés született arról, hogy minden fejezetben, a második fejezetben is egyharmadával csökkentsük a költségvetést, ugye minket a második fejezet érdekel. Nos, leginkább a vidékfejlesztésre és a kifizetésekre van ez komoly hatással. Szeretném, hogyha a bizottság egészen világosan elmondaná részletezni, hogy pontosan milyen hatása lesz ennek. Van néhány jó hír. Az új költségvetés tervezet az iskolatej programot 10 millióval többel támogatja, illetve az állatbetegségek elleni harcot is jobban támogatja, illetve a Life Plus programot is. Mondjuk nem annyival támogatja az, az állatbetegségek kérdést, mint szeretük volna. Nos, ez körülbelül összesen 200 milliós pozitív fejlemény. Nem egy észrevételem, talán megértik, minél többet tud az ember a költségvetésről, annál kevésbé érti, hogy hogyan is működik a költségvetés. Ez inkább sajnálatos, nem dühös vagyok ezért. Azt szeretném tehát most kérni a bizottságtól, hogy egészen világosan, világosan magyarázza el, hogy milyen hatással lesz az új költségvetés a mezőgazdaságra, a helyi vidéki közösségekre, a gazdákra, illetve a tagállamokra. Azt hiszem, hogy azt is tisztázni kéne, hogy mi a sorsa az egyszeri kifizetéseknek, illetve a vidéki kifizetés, vidékfejlesztési kifizetéseknek. Itt a kollégáknak már kifejtette webéli nézeteimet. Arról tájékoztattak egyébként, hogy sok tagállam nem is él a vidékfejlesztési költségvetéssel. De azt hiszem, hogy az a végleges eredmény született, hogy csak ezen a területen lehet egyharmadával megnyírbálni a fejezetet. Közeledik a karácsony, és most megmutatkoznak az igazi tulajdonságok. Jó magam és Lavia úr kiálltunk a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság mellett, de itt egy nagyon komoly akadálynak ütköztünk. Azt szeretném tehát, hogy az Európai Bizottság egészen világosan fogalmazzon, mi a helyzet az 540 milliós oldalági bevételekkel. Nem tudom, hogy eh, hogyan jutottak erre a számadatra, de bizonyára a bizottság szakértői meg tudják ezt indokolni. Még egy dolog. Ha jól tudom, az ITER projekt politikai szempontból prioritást élvezett. Ha jól értem, akkor ezt egész egyszerűen a jövő évi mezőgazdasági költségvetésből finanszírozzák. Azért azt választották, mert ez egy nagyon látható pénzösszeg, tehát gyakorlatilag ebből táplálkozik a többi költségvetési sor. Ez nem csak a jövő év szempontjából fontos, hanem a 2013 utáni pénzügyi keret szempontjából is. Egyelőre ennyit szerettem volna mondani. Szeretném, hogyha a bizottság világos véleményt mondani, hogy jól látom-e a dolgokat. Azt hiszem, hogy mindhárom intézmény szeretné elérni a megegyezést még az év vége előtt, mert hogyha ezt nem tesszük, akkor a 12-edeket fogjuk alkalmazni január 1-től. Ennek pedig a cashflow-ra lesz komoly hatása, tehát a, például a mezőgazdasági kifizetések eh, sokkal lassabban fognak csörgedezni januárban, februárban, például ezért is szükség lenne a megállapodásra. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon negatív híreket lehet felfedezni a mezőgazdasági bizottságban. Köszönöm szépen, én is hangsúlyozni szeretném kollégák számára, ezt a témát, amire rámutatott McGuinness, ez egy igen komoly téma. a kollégának adom meg a szót, majd Longo bizottsági képviselőt szeretném megkérni arra, hogy beszéljen. Hmm, ahogy Marion mondta, nagyon nagy kihatása lesznek ennek az egész folyamatnak a kifizetésekre. Nagyon fontos lenne megérteni az, hogy milyen hangulatban alakulnak a gazdasági kilátások. Amikor Csalasz biztos urat hallottunk a múltkor sajtótájékoztatón a frakciók képviselőivel, abban maradtunk, hogy amennyiben ez a bizottság nem kap nem kap biztos támpontokat a munkájához, akkor nem fog jóváhagyni semmilyen törvényi javaslatot a kappal kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Guinness asszony, Leviának adom azt, meg a szót, majd meghallgatjuk Longo urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak két információt szeretnék hozzáadni ahhoz, amit megénész kolléganő már említett. Az első az, hogy a tanács ebben a 2011-es költségvetési fordulóban tekintettel az Európában tapasztalható válságra, azt kérte, hogy blokkoljon le a kifizetéseket egy bizonyos határérték fölött. 2,91 százalékban. Ugyanakkor lehetőséget adott arra, hogy kötelezettség vállalásokat vállaljon föl, nem kifizetéseket. A kettes résznek az összes kifizetése egy van egy közös technikai rész. Ez azt jelenti, hogy a kifizetésből kevésben lesz, ugyanakkor a vállalások azok megmaradnak. Bizonyos esetekben tehát növekedtek ezeket a vállalásokat ott, ahol a két rész eltért. É, a következő szeretném kérni a bizottságot, hogy ezt a kérdést tisztázza, ami a költségvetési jóváhagyási folyamatot illeti. Azt látjuk, hogy ez a folyamat egy gyors, egy gyorsított folyamat, egy fast track egészen az év végéig le kell zárni. Holnap és holnap után a Költségvetési Bizottságban meg fogjuk nézni a bizottság által benyújtott költségvetés tervezetet ott egy alapvető egyesség van a számokat illetően, ugyanakkor bizonyos politikai prioritás, mint például a rugalmasságot illetően tovább kell egyeztetni az álláspontokat, különös tekintettel a tanács részéről szükség van arra, hogy elfogadja a parlament által hangoztatott prioritásokat. De azt látom, hogy az összegekben van egy csökkentés a kettes rubrikában, ott a vidékfejlesztést nagyon komoly mértékben érinti ez a, ez a csökkentés. Milyen kihatással lesz ez a csökkentés a vidékfejlesztés területén a tagállamokban? Ezt szeretem kérdezni a bizottságot. Megadom a szót, mondja az elnök Longa úrnak a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselő, köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok ehhez a kérdéshez. Köszönöm, hogy megengedik, hogy osz, megosszam önökkel azt az aggályt, amit képez az, hogyha nem sikerül a 2011-es költségvetést illetően egyességre jutni. Ez természetesen egy bizonytalan forgatókönyv, amely egy sor problémát fog okozni, ezeket részben a, a kedves tisztelt képviselők már említették, ezek olyan problémák, amelyek a jövő év első hónapjaiban fognak jelentkezni. Rá szeretnék térni erre a kérdésre, ugyanakkor ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy egy pozitív módon reagáltak egy 2011-es új költségvetési javaslatra, december 26-án, és nagyon komoly, intenzív munkálat folyik annak érdekében, hogy minél hamarabb ki tudjunk jutni ebből a helyzetből. Reméljük tehát, hogy még az év vége előtt elfogadásra kerül a költségvetés. Nézzük meg, azt a forgatókönyvet, hogy mi történik abban az esetben, hogyha nem sikerült tető alá hozni. És akkor az ideiglenes 12 lépnek fel, és a költségvetési a költségvetés eh, elutasítása milyen módon hat ki bizonyos intézkedésekre és a politikákra. Nos, először is, ami a 12 kettedek alkalmazását illeti, ez nem fog különösebb problémát okozni. Miért? Mert a piachoz jutási kérdésekben ezek homogén módon terülnek el az évben. Ami a közvetett, közvetlen támogatásokat illeti, ott már januárban erős kiadások vannak a tagállamok felé, Emlékeztetném önöket arra, hogy az idén 11 tagállamot 11 tagállamnak engedélyezték azt, hogy előlegeket fizessen ki egészen a, a támogatások 50%-áig. Januárban tehát, az január első napjaiban már hiány helyzetben, deficitbe kerülünk a forrásokat illetően, de ez a helyzet tovább súlyosbodik, a 27 tagállamban február első napjaiban. Csak hogy lássuk, hogy milyen összegekről van szó, és milyen méretű ez, 6600 millió euró van az első és a második 12-ben, és 31 milliárd a bevétel, tehát rendkívül súlyos ez a helyzet, nagyon súlyos számunkra a tagállamokkal szemben, és úgy gondolom, hogy a, a tagállamok kincstárai számára is nagyon nehéz helyzet, különös tekintettel a gazdasági válságra is. Ami a vidékfejlesztést illeti, ez a probléma nem merül fel, legalábbis az első negyed évben nem. Hosszabb távon ez a helyzet viszont bizonytalan. Emlékeztetném önöket arra, hogy a hozzászólásom első részét lezárjam, hogy reményjük, hogy ezt a helyzetet hamarosan hátunk mögé hagyhatjuk, mivel azt látjuk, hogy a felek nagyon nagy felelősségről tettek tanúbizonyságot, és megpróbálnak egyességre jutni tekintettel arra, hogy a gazdák, a gazdálkodóknak abszolút szükségük van arra, hogy ezek a pénzek kifizetése mm, kerüljenek, illetve a, a különböző nemzeti kincstárak felé, mert azok különböző problémákkal nézhetnének szemben. Még azt szeretném mondani, hogy ez az új költségvetési javaslat egy rektifikálásra épül, amelyet a 2011-es költségvetés első javaslatnál már szerepelt, és ugyanakkor figyelembe vettük azokat a kompromisszumos megoldásokat, amelyeket az egyeztetés során hallottunk. Ami a kezdeti javaslathoz képest illeti az egyik legnagyobb különbség, egy 642 milliós eurós, amely a, a Dekomt, tehát a dekomtnál, ez egy negatív költség, a, mely a hitelek növekedését vonza magában ugyanilyen mértékben. Ezt a tanács javasolta az első egyeztetési fázisban, amikor is tanulmányozták a bizottság javaslatát. Annak érdekében, hogy figy- betartsuk a költségnövekedés maximális eh, határértékét, szükség volt egy másik, nagyon fájdalmas költségcsökkentése, amely természetesen eh, a, a vidékfejlesztést érintette. 814 millió euróról van szó itt, ahogy már korábban McGuinness asszony is említette. Nos, mi reméljük, hogy el, el elfogadják azt a javaslatunkat is, amit mi eh, hozzátettünk ehhez, amelyek a költségvetési hatóság két komponensét eh, kéri fel arra, hogy mely szerint integrálni eh, szükséges a vidékfejlesztésben a hiányzó összegeket. Én itt zárnám szavaimat, e, általánosságban bevezettem ezt a kérdést, és a kolléganőmet megkérem arra, hogy nagyon röviden pontosítsa az adatokat, a, azokat, amelyek elhangzottak a korábban e, hozzá szólók előadásaiban. Köszönöm szépen. Well, yes, I think there has been uh... Köszönöm. Elhangzott néhány kérdés az oldalági bevétellel kapcsolatban, ezt már korábban megpróbáltam elmagyarázni. Nem értek egyet azzal, hogy minél jobban ismeri valaki a költségvetést, annál bonyolultabb és áttekinthetetlenebb. Sajnálom, hogy ezt kell mondja meg Génisz asszony. Én persze értem, mert ez a szakmám. Ami ezt a side revenue-t illeti, a bizottság javaslatában 540 milliós korrekció szerepel a tavalyról áthozott ilyen bevételre. 210 milliót már a bizottság a költségvetés módosításában már kérte. A fennmaradó 300 millió abból származik, és most kezd bonyolultá válni a dolog, hogy a tízes számú költségvetés módos pótköltségvetésben, ha erre emlékeznek rá, 2010-ben a bizottság 330 milliót hitelként visszaszolgáltatott. Most az új javaslatban ez a 330 milliót nem fogjuk visszatéríteni, ez hozzáférhetővé válik, és így több ilyen maradvány bevételt viszünk át majd a 2011-re felmerült a kérdés az iterrel kapcsolatban. Nos, a Koreper múlt héten megegyezett 1,3 milliárdról az ITER számára, ebből 720 milliót a kettes fejezet mezőgazdaságból csoportosítanak át, 412 milliót pedig a 2010-es marsból, ez az a mozgástér, amit nem használtunk fel, nem is fogunk felhasználni, hiszen október 15-én ugye az egy első pillérből a kifizetések lezárultak. 269 millió pedig onnan kerül majd elő, hogy 2011-re több bevételt viszünk át. Eh, ugyanis, hogyha 330 millióval több lenne az ilyen eh, átvitt eh, bevétel, akkor kevesebb hitelt kell kérni, hogy ki lehessen fizetni a gyümölcsöltség sorban a támogatásokat és az egységes támogatási támogatásokat. Tehát így az ITER finanszírozására is meg lesz a lehetőség. Ez a 330 millió, tehát így egyik erő megy a másikra, és 69 milliót használunk fel az ITER-re. A vidékfejlesztésről néhány szót. Szeretném aláhúzni, ugye néhányan azt mondták, hogy hát a vidékfejlesztés kapcsán 2010-ben is alul teljesítettünk. Igen, ez igaz, kevesebb volt a tervezetnél a kifizetés, de 35%-kal többet fizetünk idén, mint 2009-ben. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok azért 2010-ben 35%-kal többet költöttek vidékfejlesztési intézkedésekre, mint egy évvel korábban. Tehát az tendencia egyértelmű. A bizottság javasol egy nyilatkozatot, amiben az lesz benne, hogy ha szükség lesz pénzre, akkor majd a bizottság mindig pótköltségvetési kérelmeket nyújt be. Ringraziamo. Elnök, köszönöm szépen, Longo úr. És tehát aggódunk a téma felől, ugyanakkor következő napirendi pont, az 5-ös és a 6-os napirendi pontokat együttesen fogjuk átvenni, még pedig a mezőgazdasági termelők közvetlen támogatási rendszereinek közös szabályt létrehozó tanácsi rendelet módosítása. Arról van szó, hogy ezeket a Lisszaboni szabályokhoz kell kiigazítani. Mogel asszonynak bocsánat, uram, Mogel úrnak adom meg a szót a DJ Agri képviseletében, aki fel fogja vázolni nekünk, hogy milyen módon kell a közvetlen eh, támogatási rendszert, illetve a videfejlesztését kiigazítani a Lisszaboni szerződés eh, fényében 48 ilyen módosítást kell végrehajtani a következő időszakban, annak érdekében, hogy ezeket a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk. Emlékeztetném önöket, hogy ez egy nagyon fontos gyakorlat a parlament számára, mert ezzel meghatározzuk a parlament befolyását az közös agrárpolitika végrehajtására. Tehát ezek végrehajtási anyagok, és ezeken a parlament nem bír semmilyen kihatással. A mezőgazdasági területen a végrehajtás a négyes cikk alapján történik a kiigazítás során az egész folyamatot követni kell annak érdekében, hogy ezt a Lisszaboni szerződés alapján végrehajthatóvá legyen. Tehát ezt esetről esetre kell követni, ezt a folyamatot. A szerződés 290 cikk cikk hatája alá esik, vagy a 291-es cikk hatája alá. A delegált dokumentumok esetén a parlamentnek olyan a szerepe, ellenőrzési szerepe, mint a tanácsnál, a végrehajtási eseteknél viszont ez a jogkör sokkal korlátozottabb. Ezért nagyon fontosak ezek a dokumentumok, a bizottságnak szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, aki rögtön elkezdte ezt a kiigazítási gyakorlatot. Meg is adom a szót Mogel úrnak. Kérem, vázolja föl talán néhány diával ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagyon hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy áttekintsük a bizottság módszereit, illetve hogy miért hoztuk létre, vagy hoztuk meg ezeket a javaslatokat, ahogy említette elnök úr, két rendeletről, az 73 per 2009 közvetlen támogatásokról, illetve 1698 per 2005 a vidékfejlesztésről. Két különböző dologról van szó, két különböző javaslatról. A Céljuk az, hogy a létező hatályos jogszabályokat hozzáillesszék a Lisszaboni követelményekhez. A második dolog pedig az a céljuk, hogy leegyszerűsítsék a jogszabályokat, amelyek az idők során megmutatkoztak a bizottságon. Tehát erről a két dologról van szó. Először az intézményi kérdésekről beszélnék, és aztán kollégáim itt mögöttem azt hiszem kiegészíték az egyszerűsítési kérdésekkel a mondandómat. Introducing to the subject, uh, what... Bevezetésképpen arról beszélnék, hogy mi is változik. Lisszabon előtt egy alapvető jogalkotási aktusban a bizottságnak lehetősége volt arra, hogy végrehajtási jogszabályokat hozzon létre, ezek általában részletes szabályok voltak, talán emlékeznek erre, és ezek egyik jellemzője az volt, hogy a bizottság a komitológiai eljárás alapján járt el, ennek alapján a parlamentet kihagyta ebből az egészből. Ez volt Lisszabon előtt. Lisszabon után a dolog alapvetően megváltozott. Az ilyen alapvető jogalkotási fellépésben, vagy delegált aktusokat hoz létre a bizottság, vagy pedig végrehajtási aktusokat. Az első esetben a parlamentnek ellenőrzési jogköre van, ugyanolyan, mint, ugyanolyan jogköre, mint a tanácsnak, ami a végrehajtási aktusokat illeti. Itt arról van szó, hogy a tagállamokban végre kell hajtani a jogszabályokat. A szerződés értelmében a tagállamoknak van elsőbsége, tehát ők ellenőrzik leginkább ezt a folyamatot. Most röviden tekintsük át, hogy mit is ír a 290-es cikk. Ez azt mondja, hogy a delegált aktusok lehetőséget nyújtanak arra, hogy a jogszabályok lehetőséget, tehát a delegált jogkörök lehetőséget nyújtanak arra, hogy részletekkel is kiegészítsék ezt a jogszabályt, illetve nagyon fontos kitétel az is, hogy az alap jogszabályban kell benne lennie a leglényegesebb aspektusainak az aktuson belül. A 290-es cikkben a parlament, illetve a tanács ellenőrzési jogkeréről van szó, vissza lehet például vonni a delegációt, illetve a bizottság által elfogadott aktusokat ellenezni lehet. Ez bizonyos határideje van ennek is. Harmadik bekezdés. Minden delegált aktus esetében meg kell jelölni a címben, hogy ilyen delegált aktusról van szó, nem végrehajtási aktusok ez, ezek egy kicsit eltérnek. Először is a tagállamok kötelezettsége az, hogy a, tehát a tagállamoknak létre kell hozni az ehhez kapcsolódó jogi eszközöket. Aztán a bizottságnak, bizottságot fel lehet ruházni bizonyos jogkörökkel arra, hogy ilyen végrehajtási aktusokat fogadjon el. Például akkor, hogyha ha harmonizált feltételeket kell megvalósítani az EU-s jogszabályok végrehajtásában. Tehát amikor harmonizálni kell, akkor erre a végrehajtási aktusokat használják. Aztán tagállamok ellenőrzési jogai, erről nincs szó konkrétan a szerződésben, de a jelenlegi vita következtetéseit erről majd valamilyen módon kodifikálják, ez egyfajta új komitológiai rendszer lesz. És ismételten, hogyha végrehajtási aktusról van szó, akkor a címben meg kell jelölni, hogy erről van szó. Rövid bevezetőm után arról szeretnék beszélni, hogy a hozzáigazítást hogyan képzeljük el. Ennek a célja az, hogy a jogszabály alkotót felruházzuk az összes olyan lehetőséggel vagy jogkörrel, amelyekre a Lisszaboni szerződés lehetőséget ad. Magyarán arról van szó, hogy a szerződésben foglalt jogokkal élni tudjon a jogalkotó. Két javaslat van itt önök előtt, a 73 per 2009, a közvetlen támogatásokról, illetve a 1698 per 2005 a vidékfejlesztésről. Ez után még számos ilyen kiigazítási javaslat születik majd pénzügyi szabályzatról, aztán a biotermékekről, stb. stb. Ahogy az elnök úr is utalt rá, körülbelül 50 ilyen javaslat születik majd meg, lehet, hogy ez kicsit csökken, hiszen elképzelhető, hogy kevés az elavult jogszabályok száma vagy aránya, különösen a nemzetközi kapcsolatok területén. Mik voltak az alapelveik, vagy munkamódszerünk? Az első alapelvünk az volt, hogy a jelenlegi helyzetet valahogyan alkalmazni kell a Lisszabon utáni körülményekre. Ez nem azt jelenti, hogy plusz jogkörökkel ruháznánk fel a bizottságot tehát a bizottság nem kap plusz jogköröket a javaslatunk értelmében. is to divide the existing commission powers as they are laid down in the basic acts. Tehát alapvetően át kell vizsgálni a jelenlegi hatályos jogszabályokat, és a kapcsolódó végrehajtási szabályok vagy aktusok alapján azzal a céllal, hogy megnézzük, hogy mennyire felelnek meg ezek az új körülményeknek, el kell kerülni azt, hogy a folyamat közepette a kiigazítás negatív körülményekkel járjon. És jogi módszerekkel próbáljuk distingválni a két típusú aktust. Tehát a létező jelenlegi bizottsági jogköröket két részre osztjuk. Delegációval kapcsolatos jogkörökre, illetve a végrehajtással kapcsolatos jogkörökre. Milyen kritériumokat használtunk e közben? Láthatják, láthatták az előbb a 290-es cikkben, hogy a delegált aktusok gyakorlatilag ö, jogszabály alkotó aktusok. Céljuk az, hogy létező jogszabályi alkotási aktusokat egészítsenek ki. A másik sorba tartoznak a végrehajtó típusú aktusok, amelynek lényege az, hogy harmonizáljuk a jog végrehajtását jogszabályok végrehajtását a tagállamokban. Ez azt jelenti, hogy a 290-es cikk a jogalkotási döntések lényegére vonatkozik, a 291-es pedig a gyakorlati megvalósításra vonatkozik, tehát a tagállamokra. Hogyan is lehet a kettőt megkülönböztetni? Két alaphelyzet képzelhető el. az általános jogszabály jogszabály alkotó aktusok módosítása, nyilvánvalóan delegált aktusok. Tehát ezek delegált aktusokként kezeljük. Formálisan az a céljuk, hogy létező jogszabályokat módosítsanak. Nyilvánvalóan végrehajtó aktusnak tekinthetőek azok az aktusok, amelyek nem tartoznak a 290-es cikkhez, például a vidékfejlesztési programok jóváhagyása, ezek egyedi aktusok, vagy zárszámadásról szóló döntések, amelyek szintén tagállamonként érvényesek. A dolog ezért nem ennyire egyszerű. Van egyfajta demarkációs zóna az egyéb esetekben, amelyek elvileg lehetnek delegált, vagy végrehajtási aktusok is. Hiszen elképzelhető, hogy ezek kiegészítenek egy jogszabályt, avagy az is elképzelhető, hogy a harmonizáció, tehát a végrehajtás harmonizációja, harmonizációja miatt van ezekre szükség. Hogyan lehet ezt a két kategóriát mégis megkülönböztetni? Úgy véljük, hogy azt kell megnézni, hogy egy aktusban miről van szó? Tehát a történel, a ö, tartalomra vonatkozik-e? Egy jogszabály tartalmára, akkor delegált aktus. Ha viszont arra vonatkozik egy aktus, hogy egy-egy tagállam hogyan alkalmaz szab egy szabályt, akkor ott végrehajtási intézkedésről van szó. Néhány példával szeretném illusztrálni a kérdést, mielőtt a két javaslatot még részletesen elemezni. A delegált aktusok például olyan aktusok, amikor a különböző kiegészítő feltételek őket megszabjuk, például a gazdák milyen feltételek alapján jogosultak támogatásra. A múltban például előfordult az, hogy a mezőgazdasági támogatást tanácsi rendeletben fogalmazták meg, viszont a művelhető földekről egy bizottsági rendelet szólt. Aztán a szankciók kérdése, tehát a tagállami szankciók kérdése szintén delegált aktus. Aztán, ha megnézik ezt a két rendeletet, vagy javaslatot, akkor újabb három példát hozhatok. A 45A1 cikk például ide vonatkozik. Ez arra vonatkozik, hogy az egyszeri kifizetéseket milyen feltételek alapján kaphatják meg a gazdák. Tehát ezek nyilvánvalóan egy delegált aktus képében jelennek meg, jelennek meg, aztán a tanács ezt kivizsgálja. Aztán 45 a 3-as cikk, itt arról van szó, hogy a tagállamok milyen jogszabályokat fogalmaznak meg az öröklésről. Tehát, hogy a kifizetések esetében az öröklődés hogyan értelmezhető. Itt a gazdákra vonatkozik. Ez nyilván de, valóan delegált aktus, aztán 45A5, 5-ös cikk, ez arról szól, hogy különböző bizonyítványra rendelkező vetőmagok esetében, használata esetén lehet csak bizonyos támogatásokat kifizetni, ez is delegált aktus. Na nézzük a végrehajtási aktusokat. Néhány példa. Itt arról van szó például, hogy a pályázati eljáráson milyen formulákat, milyen íveket, kérdőíveket kell kitölteni. Aztán ellenőrzés módozata, hogyan jelenik meg az ellenőrzés, hogyan hagyják jóvá a programokat, a, farm, a gazdáknak milyen tájékoztatást kell nyújtani a nemzeti hatóságoknak, illetve a, indirekt a bizottságnak, illetve a beszámolási kötelezettség, tagállamok számára statisztikai célokkal. Itt kis hiba van, 73-as rendeletről van szó, hibás a dia. A, két, a 27B cikkre utalnék. Ez arról szól, hogy a gazdákat hogyan lehet azonosítani, ugye ez egy nagyon komoly rendszer, a helyszíni vizsgálatokra vonatkozik, aztán 33 per 6-os cikk. Ez arról szól, hogy a, a gazdáknak járó kifizetések mennyire ideiglenesek és mennyire állandóak, a következő pedig arról szól, hogy bírósági döntés alapján, vagy közigazdasági aktus alapján milyen jogosultsága van a gazdáknak. Nyilván hogy mindkét esetben végrehajtási aktusról van szó. Összefoglalva, úgy gondoljuk, hogyha a gravitációs központ, a hangsúly azon van, hogy hogyan történik meg valami, akkor a bizottság a jogalkotási aktus kapcsán a delegált aktust fogja megalkotni. Hogyha viszont arról van szó, hogy tagállamok hogyan ültetnek át, vagy valósítanak meg helyben valamilyen kötelező jogszabályt, beszámolási kötelezettség, egyebek, tehát ami a végrehajtáshoz kötődik, akkor ott végrehajtási jogi aktusról beszélünk. Miután ezt elmondtam, azzal zárnám le az előadásomat, hogy még néhány más, ugyancsak fontos kérdést is felvetek. A jogalkotási aktusokat, ahogyan láttuk, a felhatalmazás célja és mikéntje alapján kell meghatároznunk a célokat, a tartalmat, a hatályt világosan kell meghatározni. De ebben a két dologban nem mondtunk semmit az időtartamról. Miért mondtuk ezt? A közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési támogatások esetében a következő pénzügyi terv vagy programozás, azaz 2013 behatárolja az időtartamot, tehát most nem lenne értelme 5 évet mondani, mikor tudjuk, hogy 5 év előtt úgyis mindennek vége lesz, és meg fog változni. Másik dolog, a tanács és a parlament ellenőrzi a bizottság intézkedését annak az elfogadása után, és vagy visszavonják a felhatalmazást, vagy akár ellenezhetik az elfogadott delegált jogszabályt. Nos, a parlament vagy a tanács, azaz a társ jogalkotók visszavonítják a hatáskört a felhatalmazási bizottságtól, ami a korábban elfogadott jogszabály nem változtat, csak továbbiakra nem kap akkor felhatalmazást a bizottság. Az kifogásolási jog pedig lehetővé teszi a parlament és a tanács számára, hogy ellenezzék egy ilyen aktus elfogadását, ami azt jelenti, hogy ez akkor ez nem léphet hatályba. Ezeket a lehetőségeket ebbe a két javaslatba beépítettük. Tehát mind a kettő, az elevetés joga és a felhatalmazás visszavonásának a joga is szerepel a szövegben. Az utolsó felvetésem pedig a következő. A delegált aktusok során már nem lesz szavazás, ilyen bizottsági szavazás, azaz a komitológiai eljárásban megszokott szavazás. Viszont lesz egy nagyon alapos előkészítés, amit a bizottság szervez, és ehhez hozzá tartozik majd az Európai Parlament tájékoztatása, valamint szakértőkkel folytatott konzultációk, ezek általában tagállami szakértők, de az Európai Parlament is szerepet kaphat a konzultációs folyamatban. Utalnék a keret megállapodásra, amelyet a bizottság és az Európai Parlament néhány nappal ezelőtt fogadtak el. Itt a 15. pont azt mondja, hogy a bizottság teljes körű tájékoztatást ad és átadja dokumentációt a nemzeti szakértőkkel folytatott megbeszélésekről, a teljes uniós jogalkotásról, beleértve a soft law-t és a delegált jogi aktusokat. Ha a parlament kéri, a bizottság parlamenti szakértőket is meghív ezekre az ülésekre. Tehát ez világosan fogalmaz arról, hogy az Európai Parlamentet hogyan fogjuk, hogyan lehet bevonni az előkészítés folyamatába. Ez lett volna az tájékoztatás általános része a két konkrét rendelettel kapcsolatban, a közvetlen kifizetések, illetve a vidékfejlesztési támogatási rendeletek kapcsán. Most pedig a kollégáim röviden kitérnek ennek a két javaslatnak a tartalmi szempontjaira. Itt alapvetően a lényeg majd az egyszerűsítés lesz. avanti. Nagyon röviden kérem, parancsán. Köszönöm, elnök úr. Röviden két apró változtatásról szeretnék beszámolni, amelyek tartalmi érdemi jellegűek. Az első, a 19. cikk első bekezdése, ez a javaslat 9. pontja. Itt lesz egy új albekezdés. Az első albekezdés a korrekcióhoz kapcsolódik. Itt a végrehajt alkotó eh, jogi aktus eh, transferéről van szó. A eh, másik pedig Ugye 39 javaslat tárgya az egyszerűsítés, ezt tavaly terjesztett előbizottság a tanácsnak, és ebből született most egy egyszerűsítési javaslat. Ebből a 39-ből lett most egy javaslat a beszámolási kötelezettség kapcsán. E, tulajdonképpen alapvetően az összes gazda be kell, hogy jelentse a földterületét, e, egy e, térképen be kell jelölni, hogy hol van a földterület, és ezt be kell nyújtani a nemzeti hatóságnak. Mi most azt javasoljuk, hogy olyan gazda, aki nem kap területalapú támogatást, hanem csak valamilyen más konkrét jogcímen kap támogatást, amennyiben az ő birtokában lévő földterület kisebb, mint egy hektár, akkor ezt ne kelljen bejelentenie. Viszont ha az oka ennek az egyszerűsítésnek az, hogy a cross-compliance kapcsán és a jó agrár környezetvédelmi rendelkezése kapcsán a bizottság akarja tudni, hogy folyik-e mezőgazdasági tevékenység valamilyen területen. A 28. cikk első bekezdése tulajdonképpen nem is az egyszerűsítéshez kapcsolódik, hanem az állapotfelméréshez. A 28. cikk tartalmazza a közvetlen kifizetések minimum követelményeit. Ezt az állapotfelmérés határozta meg. A tagállamok választhatnak, vagy hektár küszöböt határoznak meg, vagy pedig egy összegszerű küszöbértéket. A 28. cikk első bekezdése azokkal az esetekkel foglalkozik, amikor a tagállam a hektár küszöböt határozott meg és el akarja kerülni azt, hogy olyan gazdák, akiknek nincs, vagy nagyon kevés földterülete van, azokat ne zárják ki. Ez a rendelkezés, ami ma, ma létező rendelkezés, a 73 per 2009-esben rendeletben lévő rendelkezés, vagy a 2009-es e, 1120-as végrehajtási rendeletben lévő jelenlegi rendelkezés e, az úgynevezett e, 86-os cikk intézkedésekről szól. Most a 28. cikk első bekezdésében módosítjuk a közvetlen kifizetésekre vonatkozó mechanizmust. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden fel fogom vázolni a kondicionalitás egyszerűsítési folyamatait, amik szerepelnek itt. Itt a 23-as, 24-es cikkekre vonatkozik. Ez 39 javaslat érkezett a tanulmányozott csoporttól, ami a kondicionalitást illeti, van egy feltétel, melyet szükséges ahhoz, hogy alkalmazható legyen a 73-2009-es rendelet. Ez a nonkonformitás, a tehát a de minimis szabály alkalmazása a minimális nonkonformitás esetén. A jelenlegi szabály, hogyha egy ellenőrzés nonkonformitás eh, állapít meg, 100 eurónál nagyobb mértékben, illetve hogyha a tagállam úgy gondolja, hogy ez a nonkonformitás kisebb ennél. Nos, ebben az esetben a jelenlegi szabályozás lehetővé teszi az, hogy a tagállam ne alkalmazza azonnal a támogatás csökkentését a gazdálkodó számára, hanem megadja a gazdálkodó számára a lehetőséget, hogy bizonyos időszakon belül, hogy orvosolja ezt a nonkonformitást. Amennyiben orvosolja, akkor nem alkalmazzák a szankciót. Tehát ez, ez jó a gazdálkodó számára, ez a jelenlegi szabályozás, ugyanakkor a helyzet a következő, hogy az ellenőrzési hatóságok arra kényszerülnek, hogy újra megcsinálják az ellenőrzést abban az esetben, amelyikben, amikor eh, de minimis hatája alá esnek a nonkonformitás esetén. A mi eh, szövegmódosítónk azt eh, teszi lehetővé, hogy ez a kiigazítás, tehát ez az ellenőrzés a nonkonformitás után, ez mintaszerű ellenőrzés eh, esetként történjen. Nem minden egyes esetet tehát, hanem mintavétel alapján történik, és ennek alapján megnézzük, hogy, ö, hogy mi történik. Azokat kell ellenőrizni, akik a legnagyobb kockázatot jelentenek. Ez egy normális ellenőrzési eljárás általánosságban, de a jelenlegi szöveg ezt nem teszi lehetővé. Az angol szöveget ben az ensure and verify ez a jogi szempontból azt teszi lehetővé, hogy miután delegált aktusról van szó, hogy bevezessék a lehetőségét annak, hogy egy mintavételszerű ellenőrzést alkalmazzuk. Nos, ennyit ez érinti a kondicionalitás és a vidékfejlesztésről. Pilke úr fog beszélni olyan javaslatokkal, amelyek konkrétan a vidékfejlesztés területét érintik. Köszönöm szépen. A vidékfejlesztése kapcsolatban a következőket javasoljuk. Csökkenteni akarjuk az összegző beszámolók számát háromról kettőre, tehát csak két ilyen beszámolót kell majd benyújtani, 2010 és 2015 a két új dátum. A másik dolog, a tej magasrangú munkacsoport munkájának eredményeképpen valamint az élelmiszerlánc működésére vonatkozó munkacsoport eredményeképpen. Szeretnénk támogatni a termelői szervezetek létrehozását mind a 27 tagállamban. Ezt az intézkedést tehát a jövőben a vidékfejlesztési támogatása keretében mind a 27 tagállam igénybe veheti, és külön válasz hoztunk itt lehetőségeket az élelmiszer, illetve a zöldség-gyümölcs piaci rendtartás keretében, illetve másik oldalon a vidék illetve a vidékfejlesztés támogatása a zöldség-gyümölcs területen nem folyósítható. A következő módosítás a szaktanácsadás igénybevétele gazdák által. Itt csak minimum követelményeket határozunk meg, tehát a gazdát tájékoztatni kell a cross compliance-ről, arról, hogy mit jelent az, hogy jó gazdálkodási normák, standardok, milyen követelményeknek kell megfelelni, de a szaktanácsadás kiegészíthető minden amit a tagállam fontosnak tart a mezőgazdasági üzemek jó működéséhez. Továbbá a Natura 2000 kifizetések kapcsán a jogosultságot megadjuk olyan területekre is, amelyek kapcsolódnak a Natura 2000 területekhez, amelyek fontosak a környezet megőrzése szempontjából, vagy amelyek hozzájárulnak a Habitat irányelv tizedik cikke megvalósításához. Itt azonban lesznek bizonyos korlátozások, hiszen mi a hangsúlyt arra szeretnénk tenni, hogy a kijelölt Natura 2000 területek álljanak a rendelkezés középpontjában, de a környezetvédelmi jelentőség miatt bizonyos kapcsolódó területeknek is megállapíthatnak támogatási jogosultságot. A mezőgazdasági intézkedések társfinanszírozásával kapcsolatban Európában van egy ösztönző komponens, ami tulajdonképpen már a jelenlegi jogszabályokban is benne van, azaz eh, a eh, kezdeményez, kedvezményezetnek igényelni kell a támogatást, és eh, az igényjogosultság csak ettől az időponttól számít. És a többit azt hiszem a kollégáim elmondták. Rendben, úgy gondolom, hogy a kollé, hogy szükség van arra, hogy átgondoljuk ezeket az adatokat, amit a bizottság felvázolt, meg aligazgatónak szeretnék köszönetet mondani, mert nagyon világosan felvázolta, hogy miről is van szó, tehát kiigazításról van szó a Lisszaboni utáni időszakra. 290-es eh, a végrehajtási aktusok és a 91, 291-es a végrehajtási aktusok esetén. Tehát nagyon fontos kiigazítási gyakorlatról van szó. A mezőgazdasági törvények igazítása Lisszabonhoz nagyon fontos. Az egész gyakorlatot nagyon szépen bemutatták itt, nagyon közérthetően annak érdekében, hogy ez az egész gyakorlat végrehajtható legyen, egyszerűsítéssel, kiigazítással. Az igazgató úr világosan elmondta, hogy vannak különbségek a delegált aktusok, illetve a végrehajtó aktusok között. Ezek meghatározzák a, a parlament szerepét ebben a folyamatban. Nem csak a törvény